Uh, Kedves kollégák, mindenkit szeretettel üdvözlök. Szeretnénk kezdeni a tízes napi rendi pontot. Ez pedig ez eszmecsere Mária Morcone prefektussal, aki az olasz belügyminisztériumot képviseli, Jean-Christophe Fiori, aki a NIR főigazgatósággal, a Magreb országokkal foglalkozó osztályának vezetője, és Vincent Piket, az ex-EKS Magreb országokkal foglalkozó részegnek vezetője, és Matt Hittemann-mal a tanács észt elnöksége képviselővel. Szeptemberben úgy döntöttünk, hogy meghívunk szakértőket, akik a Líbiával megvalósítani tevékenységek finanszírozásáról beszélnek. Szeretettel üdvözlöm a Mária Morkonit, az Olasz Mennyiszmértron részéről, Ma beszélünk olyan kérdésekről, mint a múltkor, ahol a hotspotokról beszéltünk, és aztán a már említett kollégák követik őt. Nagyon fontos kérdés ez, és ezért megkérem a kollégákat, hogy ha lehet röviden ismertessék a véleményüket, hogy aztán kérdések és válaszok jöhetnek. Tehát akkor most örömmel mutatom be Mario Morconet az olasz Benzminisztériumtól, és nem először látogat ide a szakbizottságba, de mindig szeretettel üdvözöljük. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy meghívtak, és hogy alkalmat biztosítottak arra, hogy elmagyarázzam az olasz megközelítését ennek a kérdésnek. Számunkra ez egy nagyon fontos kérdés, az Afrikával való kapcsolat, különösen Líbiával fontos, és ezek mindig az olasz kormány napirendjén szerepelnek. Tudatában vagyunk aznak, és tulajdonképpen egyre inkább tudatában vagyunk annak, hogy a bizottság mit végez az afrikai országokkal kapcsolatban. A legutóbbi tanácsülésen is a tagállamok hozzájárultak ehhez a kérdéshez. Ez azt mutatja, hogy mennyire fontos számunkra Afrika, és a külügyi általános ügyi ülések júliusban egyre inkább rávilágítanak, hogy milyen fajta lépéseket kell tenni. Párizsban is volt egy nagyon jelentős ülés, ahol a belügyminiszterek, a francia és a belgium is nyíltan nyúltak ezekhez a kérdésekhez. Olaszországnak nagyon fontos szerepe van a földrajzi helyzete miatt. Márciusban volt egy konferencia Olaszországban, Rómában, ahol európai és afrikai országok vettek részt, ahol érdekeltek a migrációs áramlás kérdéseiben. Libia is részt vett, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon sikeres ülés volt, amely egy megállapodásban csúcsosodott ki. Aztán volt egy másik konferencia Tunéziában, és aztán Bernben is, november 13-án is, Líbia, Csád eh, és Tunézia eh, eh, velünk együtt találkozott az irányító testülettel, és decemberben majd folytatjuk ezt a munkát, és pedig azt illetően, hogy hogyan tudunk közösen együttműködni, hogy a migránsok csempészésével foglalkozunk. Nos, a mi stratégiánkat az Európai Bizottság is eh, támogatja. Először is az emberkereskedelem ellen harcolunk, aztán az emberi életek megmentésével, megvédésével foglalkozunk, és a kutatási és mentési munkálatokkal, feladatokkal, ugyanakkor segítnénk javítani a fogadó feltételeken az afrikai országokban. A harmadik terület pedig a helyi közösségeknek a támogatása ezekben az országokban. A libiai hatóságok támogatását illetően a, a a tengeri határoknak az irány, megvédésében és kezelésében, de nem csak ott, hanem más más országokban is harcolnunk kell az emberkereskedők ellen és az életeket megmenteni. 32,5%-ban ennek eredményeként csökkent az Európába irányuló embereknek a száma. A bizottság rétezen egy több éves projekt van, 2017-től 2020-ig az első, négy kulcsfontosságú tevékenységet foglal magában. Az egyik a működési központnak a felállítása, nemzeti összehangoló központokat, amely különböző erőket fog össze, és kutatási és mentési erőfeszítéseket is magában foglal. Ezeket kell összehangolni a líbiai és az olasz határőrizetnek az együttműködése. Aztán a kutatási és a mentési műveletek líbiai részéről való megerősítése, és aztán a negyedik tevékenység a monitorozási kapacitások növelébe a szárazföldi határokon. Itt egy kísérleti projektet fogunk bevezetni, amelyet egy technikai csoport irányít, és a határőrizetet próbálja felállítani. A második rész, a 2021 és 2023 közötti időszak a technológiai fejlesztéssel foglalkozik, ezeknek az operációs vagy műveleti központoknak a fejlesztésre 295 millió euróról van itt szó ez a vagyonkezelői alapból és a belső biztonsági alapból, tehát az olasz belső biztonsági alapból és a belügyminisztérium részéről jön össze ez az összeg. Hogyha megvizsgáljuk az olasz-libiai együttműködésnek a szélesebb körét, akkor szeretnénk biztosítani, hogy hat hajó is részt vegyen a, a partmenti, határmenti tevékenységekben. Az év végéig három további hajót is kap a libiai határőrség. Aztán képzéseket is végzünk a specializált központokban, és ezt azért tesszük, hogy egy modernebb technológiát használhassanak elsősorban a más szereplők munkájával való összehangolást illetően. Az első képzést most zártuk le. Ugyanakkor más dolgokat is végzünk, megpróbáljuk biztosítani, hogy a helyi közösségeket is támogatjuk ezekben az országokban. azokat a helyi közösségeket szeretnénk fejleszteni, ahol, amelyek a migrációs útvonal mellett helyezkednek el. Két oldalon szeretnénk élelmiszert és más feladatokat megoldani. Aztán a líbiai milliómosokkal is együttműködünk, és több olyan projekt van, amelyek nagyon fontosak lesznek, nem csak ott Líbiában, hanem a többi tagállamban is, és az Európai Uniós intézményeknek, hiszen ezeknek a projekteknek sikeresnek kell lenni. Egyelőre 20 ilyen közösséget vontunk be, infrastruktúra és biztonsági kérdéseket fejlesztünk, de ugyanakkor vannak olyan projektek is, amelyek alternatívvát nyújtanak a, egy olyan gazdaságnak, amely elsősorban az emberkereskedelemre épül. Tehát a feltételeket próbáljuk javítani a helyi közösségek számára, egészségügyi ellátást, az útfenntartást és a többi. Ezek a projektek jelentősen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy stabilizáljuk az országot, és megerősítsük az intézményeket, és a migrációs áramlatokat is leállítsuk Európa irányában. Különösen érdekes az OMI, tehát a, a, a és más intézmények számára az egyik nagy feladatunk a migránsok segítése, akik Libiában ragadtak, hiszen Libia központi szerepet játszik a, az ember kereskedelemben. Sosem írt alá megállapodásokat, és fontos, hogy tiszteletben tartsák a normákat, és az önkéntes visszatérést is támogassák. Szeptember 15-én volt a Libiai Bizottságnak egy ülése, ahol több célkitőzésben is megegyeztünk, hogy a menekült intézmények tehát az ENSZ-nek például a menekültügyi főbizottsága jelen van Líbiában. És körülbelül ezer embert azonosítottak, akiknek szüksége van nemzetközi védelemre, és harmadik országokba kell őket elhelyezni. Ez elsősorban nőket, gyereket és időseket jelent több ezer embert visszajuttattunk az or, saját országukba. Olaszország Libia, libiai milliárdosokkal karöltve próbál megoldani, megoldást találni erre a kérdést. Bentben a belügyminisztériek Európából és Közép-Afrikából aláírtak egy dokumentumot, amelyben között, kötelezték magukat az emberi jogokat tiszteletben tartja. Azen kívül pénzügyi kötelezettségvállalásokat is letettek az asztalra Olaszországból. Nagyon fontos a UNHCR és az IRM-nek a regionális fejlesztés, Észak-Afrikában egy regionális fejlesztési több éves program, amelyet a bizottság indított el, és több afrikai ország, köztük Libia is csatlakozott hozzá. 15 európai ország konzorciuma is részt vesz ebben a munkában. A kezdeti időszakban a menekültügyi főbiztos képzéset tart 142 tiszt számára Líbiában az illegális migráció, menedékjog, nemzetközi védelem témájában. Elsősorban a védelemre szoruló embereknek a kiszolgatottságáról volt szó. És megfelelő normákat szeretnénk megállapítani a tengeri műveletek, kutatás és mentés területén. 283 nő és gyerek jogosult nemzetközi védelemre, akiket szabadon engedtek ezekből a fogadó központokból. Aztán szükség van orvosi közbelépésre is, mindezt a különböző monitorozó látogatások eredményeként állapítottuk meg. lesz egy másik fázisa is ennek a programnak, és itt a menekültügyi főbiztos megvizsgálja, hogy 400 migránst, ezek a legkiszolgáltatottabb migránsok Líbiában, harmadik országba kerüljenek, ezen kívül 700 önkéntes vissza, tehát hazatérést is biztosítani szeretnénk. November 11-én Tunéziába küldtünk nőket, gyerekeket, és őket majd végleg elhelyezik olyan országokban, ahol elfogadják őket. Ezen kívül körülbelül 100 ezer helyet és biztosít az menekültügyi főbiztosság. Ezek is kiszolgáltatott emberek számára lesznek, akiknek, akik jogosultak a nemzetközi védelemre. Olaszország minden erőfeszítést megtesz azért, hogy az ENSZ menekültügyi főbiztossága megkapja mindazokat a dokumentumokat, amelyekre szüksége van, engedélyeket, amire szükség van, és reméljük, hogy az Európai Parlament szintén nyomást gyakorol az ENSZ-re New Yorkban azért, hogy eh, a nemzetközi eh, hivatalnokokat eh, fogadják a menekültügyi főbiztosságnál és a professzor, Szalame professzor, a főképviselő közbelépése is szükséges, azért, hogy a libiai hatóságok a menekült áramlatokat tudják kezelni nyilvánvalóan mindezt az ENSZ menekültügyi főbiztosságának segítségével tesszük, és a libiai határőrség számára képzéseket biztosítottunk, elsősorban azokon a helyeken, ahol kiszállnak a hajón, hajón melekülő emberek, és aztán a fogadóközpontokba, a fogvatartott központokba való eljuttatásuk 2200 embereknek pedig életmentő termékeket is lehetővé teszünk rendelkezésre. bocsátom köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon sokan szeretnének megszólalni, és még előadásokat is meg akarunk hallgatni. Gyorsan, éppen ezért megadom a szót a következő felszólónak, és kérem, hogy fogalmazzon tömören, ha lehet, hogy a kérdésekre is legyen idő, a lényeget próbálja elmondani. To, to Libya, and we begin with um, Jean-Christophe Villori, who's head of... Uh... A Digineer uh, igazgatóság vezetőjének adom meg a szót 10 percre. Elnök úr, jó reggelt kívánok! Tisztelt képviselők, Önöket is üdvözlöm! Először is megígérem, hogy nem fogom önöket számukkal terhelni, hanem egy áttekintést kívánok adni azokról az erőfeszítésekről, amelyeket hivatalunk ö, sürgőségi jelleggel Észak-Afrika vonatkozásában végez, és hát ezen belül Líbiával kapcsolatban. Jelenleg Líbiában 160 milliós programunk fut, ennek a három negyede negyedét fordítjuk a migránsok védelmére, és szociális gazdasági befogadó intézkedésekre. Egy negyedét pedig képzésre és kapacitás bővítésre a líbiai part mentén, annak érdekében, hogy humánusabb, szakszerűbb legyen a migránsok, a migráció kezelése ebben az országban. A védelmi vonulata a fellépéseinknek sok tevékenységet fed le. Ezeket helyi szereplőkkel közösen valósítjuk meg. Ezek többnyire migrációügyi nemzetközi szervezetek, a fő migránsügyi főbiztos, az UNICEF, az ENSZ és egyéb fejlesztési szervezetek, és a német GIZ e nevű fejlesztési ügynökség. A védelmi területen, a migráns védelmi területen segítséget nyújtunk a, a hajóra szállás pillanatától kezdve sürgősségi, orvosi, pszichológiai ellátást kapnak, humanitárius befogadást a központokban, legalábbis ezt segítjük. Nincsen fogvatartás Líbiában. Ezekben a központokban egyszerűen migránsok laknak, de nagyon rosszak a körülmények, és azon vagyunk, hogy ezen javítsunk. A migránsvédelem, a humanitárius visszairányítást is jelenti, a legrászorulóbb migránsokról van itt szó. A szervezet az év eleje óta mi támogatásunkkal egy 10 ezer migráns önkéntes visszatérését segítette, és 15 ezerre fog ez az év végéig emelkedni ez a szám. Világos, hogy a következő év prioritása ennek a programnak a folytatása lesz, és akár felgyorsítása is. A befogadó közösségek támogatása a líbiai önkormányzatok felkészítését célozza a migráns folyamra, amely már most is komoly, és ezeket az önkormányzatokat súlyos feladatok elé állítja. Elsősorban szociális, gazdasági kereteket, lehetőségeket szeretnénk teremteni a líbiaiaknak, a fiatal líbiaiaknak, hogy lelassítsuk mind az elvándorlásukat, mind a miliciákhoz való csatlakozásukat. Ehhez szükséges egy egészségügyi, oktatási ellátóközpont, energia, ellátás, vízellátás, és ebből persze nem csak a líbiaiak, hanem a migránsok is profitálnak. Ezek a fellépések várhatóan folytatódnak egy nagyobb, ö, ö, magasabb szinten, és majd az olasz hatóságokkal közösen fogjuk ezt az önkormányzatoknak, libiai önkormányzatoknak jutott támogatást ö, fokozni. És segíteni fogjuk a libiai határvédelmet, a szakmai fellépést ö, részükről. Ugye a mediterrán migráns útvonal, útvonalak a földközi tenger közepén vezetnek át, és ez egy hosszú és nagyon veszélyes útvonal. 2015 óta mintegy tízezer ember fulladt már meg ezekben a vizekben, és idén ugyan jelentősen csökkent az ilyen halálesetek aránya, de továbbra is történnek ilyenek, és a, hogy a sivatagban hányan vesztik életüket, azt nem is lehet felmérni. Tehát humanitárius segítségnyújtásra van szükség. Ugye csónakoknak, hajóknak hívják azt, amivel átkelnek, de hát inkább lélekvesztőknek kéne őket hívni, hiszen ezek többnyire nem alkalmasak egy ekkora tengerszakasz átszelésére, és 2018-ban is folytatjuk majd a fellépésünket, a második fázisba lépnek át a fellépéseink, operatívvá válik több tervezett program. Néhány szóban ennyit tudtam mondani a helyzetről, és arról, hogy mi mit csinálunk és mit fogunk jövőre csinálni. Tömören fogalmaztam, elnök úr, és örömmel várom a kérdéseket, amelyekre szívesen válaszolok. Köszönjük szépen. Igen, lesznek kérdések valóban, és jó, hogy lesz rájuk idő akkor. A bizottság külügyi szolgálatának képviselőit hallottuk, a migráns ügyi osztály vezetője kap most szót a bizottság részéről még, Vincent Piqué. Tisztelt képviselők, röviden a külügyi szolgálat nevében. A fő üzenetem az, hogy a fő képviselőasszony a leg, le, lehető legnagyobb prioritást rendeli a migráció kérdéseinek menedzselésére Líbia vonatkozásában. A legfőbb prioritás ez, amit több konkrét cselekvésre, fellépésre fordítottunk már le. Egyfelől párbeszédet folytatunk a líbiai hatóságokkal, de másokkal is, migrációs kérdésekről. Az EU arra kéri a líbiai hatóságokat, hogy garantálják az irreguláris migránsok és menekültek humanitárius ellátásának kereteit egyaránt, és persze csökkentsék az Olaszországra nehezedő nyomást. Ez a főképviselő asszony fő prioritása, és több legfőbb vezetővel is tárgyalt már Líbiából és Líbia szomszédos országaival a Szahel vezetőivel, hiszen sok migráns innen származik, és továbbra is építjük ezeket a kapcsolatokat. A külügyi szolgálat, a Digineer közösen összehangolt megközelítést alkalmaz a migráns helyzet kezelésére Líbiában. Ez például kapacitásépítést képzést is jelent, a líbiai szervek dolgozóinak továbbképzését, a határvédelem megerősítését mind a vizeken, mind a szárazföldön, harmadsorban segítséget nyújtunk a legrászorulóbb migránsoknak Líbián belül, ideértve a ö, táborokban lakókat, és végül pedig az IOM-mel, a Nemzetközi Migránsügyi Hatósággal támogatjuk az önkéntes visszatérését az Európába átmenekített menekülteknek. Komoly összegeket szánunk erre, és az EU támogatása mellett a tagállamok egyenként is sokat fordítanak erre, nyilván Olaszország elsősorban, de más tagállamok is befizettek a Trust Fundba, és a tagállamok az EU által vezetett CSTP fellépésekben is részt vesznek, és a teljesség kedvéért még a szófiai központú EU NAFOR fellépést is említeném. Csak ez a program 42 ezer embert mentett ki az Észak-Líbia menti vizekből, és persze ott van a határvédelmi, határ ellenőrzési programunk, amely a líbiai instabilitás ellensúlyozására próbál a líbiai hatóságoknak képzés támogatást nyújtani. Ezeken a képzéseken az emberi jogok ról, a humanitárius nemzetközi jogszabályok tartalmáról is szó van. Ez benne van tehát a programok tanrendjében. Azon is dolgozunk, hogy az egyre kiterjedtebb rabszolga piacokat visszaszorítsuk Líbiában minden szomszédos ország és az EU országai is súlyosan elítélik ezt a gyakorlatot. A főképviselő asszony múlt héten önöknél az Afrika hét során itt járt, és Tajani elnök úr jelenítében el is mondta, hogy ez mit jelent. Találkozott az Afrikai Unió elnökével is, Konió elnökkel, és az Afrikai bizottság vezetőjével, Musa Faki úrral is közös nyilatkozatot adott ki. Párbeszédet folytatott a Nemzetközi Migránsügyi Hivatal vezetőjével, Swing úrral, és arról egyeztettek, hogy mit tehetünk még velük együtt közösen a partra sodródott migránsok helyzetének javításáért. A líbiai fél reakcióiról is beszélnék. Először sikerült azt elérnünk, hogy a líbiai hatóságok világosan kinyilvánították, közzétették, hogy ö, látják a saját felelősségüket a probléma megoldásában, részfelelősségüket, és elkötelezték magukat legalábbis papíron a migránsok emberi jogai mellett. Ez egy komoly előrelépés. Az eddigi attitűd jelentős megváltozása, erre próbálunk építeni annak érdekében, hogy még hatékonyabb legyen az együttműködésünk velük. A történet egy pozitív eleme az, hogy múlt héten Tripon a líbiai hatóságok helyt adtak egy koordinációs munkacsoport ülésének, ahol az ENSZ, az EU tagállamok is képviseltették magukat. Fontos azt is elmondani, hogy más afrikai országok reakciói mik voltak. Egyesek ezek közül ö, több, egyesek ezek közül nagyon kritikusan fogalmazta meg a líbiai ö, migránsokkal való bánásmóddal kapcsolatos kritikáját. Líbia pedig úgy tűnik, hogy fogékony volt ezek befogadására, és úgy tűnik, hogy azon van, hogy a mai és holnapi csúcs találkozót is arra kívánja majd felhasználni az Európai Unió és Afrikai Unió között, államfői szinten, ugye Elefántcsontparton, Abidjanban, hogy a helyzet megoldásához konstruktívan hozzájáruljon, és az EU és afrikai országok közötti együttműködést szorosabbra fűzzük. Környékországaival, de Líbiával különösképpen azon leszünk a jövőben is, hogy a visszairányított és önkéntes hazatéréssel hazairányított migránsok arányát növeljük. Ugyanakkor kihívások is állnak előttünk a, az új lehetőségek mellett, amelyeket látunk és próbálunk építeni rájuk. Azt is realistán kell látnunk, hogy Líbia továbbra is instabil ország, amely ha akar sem képes olyan szinten központosítani és kormányzatilag kezelni bizonyos problémákat, mint azt mi elképzeljük. És ez azt is jelenti, hogy az együttműködéseink együttműködésünk lehetőségei korlátozottak. Próbáljuk ezeket persze kiterjeszteni, bővíteni, de ez nem megy egyik napról a másikra. Ez az utolsó gondolatom. Nyilvánvaló továbbá, hogy az irreguláris migrációt kezelnünk kell, de az egyetlen fenntartható megoldás és a humanitás által, humánum által is elvárt megoldás az lenne, hogy Líbiát és környékét pacifikáljuk és a helyzetet helyben kezeljük a gyökerek. Köszönöm szépen az elnökség nevében hihetem 5-6 percen belül, hogyha meg tudná tenni az eladását. Igen, tisztelt elnök, igen, tisztelt bizottsági tagok, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy meghívták a tanács is. Nagy örömmel teszek eleget a kérdéseknek hogy elmondjam a saját véleményünket általában a kérdésről, de hát az előttem szólók is igen alaposan elmondták a véleményüket. Én most elmondanám, hogy hol tér el esetleg a véleményünk, hol perspektívánk, amikor növekedett a válság nyáron, júniusban, június végén, és Olaszország közvetlenül nagyon nehéz helyzetbe került. Megváltoztattuk az informális Jai ülést, az igazságügyi ülés napi rendjét, és Líbiát tettük meg a legfontosabb vitapontnak, és létrehoztunk egy középföldközi tengeri végrehajtási tervet, és ezzel kívántuk javítani a helyzetet, és hát életeket menteni. Többször is megbeszéltük ezt az ügyet a koreperen, három héttel ezelőtt legutoljára rendszeresen ültünk össze a magas szinten, hogy egy kicsit részletesebben nézzük meg a témát, és ilyen módon igyekezzünk jobb megoldásokat találni. Az észt belügyminiszter Andres Anwelt úr ö, ö, személyesen is részt vett ezeken a tárgyalásokon, meg egyébként is kétszer járt Olaszországban, beszélt az olasz miniszterrel, augusztusban is járt ott, ott ö, ö, is líbiai polgármestereket akart meghívni, de nem érkeztek meg a polgármesterek sajnos, de hát a jó szándék megvolt, ezt kell látnunk egyébként a miniszter a középföldközi tengeri kapcsolattartó csoportban is aktívan működök, amit az olaszok segítettek létrehozni, és hát Tunisban eztek benben is, bár hát ez földrajzilag nincs közvetlenül az útvonalon ez a Berni, de mm, hát azt látni kell természetesen, hogyha végre akarjuk hajtani a tervet, az intézkedéseket, amelyeket a terv tartalmaz, akkor megfelelő finanszírozást kell ehhez hozzárendelni. És ez a tagállamok dolga, az EU-Afrika alap, illetőleg az Afrika ablak, ami Észak-Afrikáról szól, kollégák is beszéltek róla, a hónapok óta van a politikai napirenden, a legkülönbözőbb tanácsüléseken, sőt a csúcson is, európai tanácson is szóba került ez, és a tagállamok konszenzusra jutottak abban, hogy biztosítani kell Líbia számára egy támogatást, hogy kezelni tudja a migrációs áramlatokat, a szükség van pénzre, és hát egy fenntartható fejlődésre is hosszabb távon a tagállamok prioritása alakítanak ki, és különböző központokban elhelyezett emberek mm, helyzetétől függővé kell tenni a finanszírozást, meg általában a társadalmi-gazdasági átalakulás tempójától. Októberben az Európai Tanácson 19 állam felszólította a tagállamokat, hogy megfelelő finanszírozást keressenek a célok elérése érdekében. Ezt a témát megbeszélték többször is a Koreper üléseken és az általános ügyek tanácsán. illetőleg az állandó képviselők ülésén is szóba került. Ez úgy vélem most, hogy optimistán tekinthetünk a jövőbe ebben a kérdésben, optimistán mehetünk az új évbe olyan értelemben, hogy megfelelő mennyiségű pénz áll majd rendelkezésre, hogy az Africa Window programot finanszírozni tudjuk jövő évben egyelőre. Így nyit szerettem volna elmondani, és várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen. Három percre adok szót a koordinátoroknak. Nagyon sokan, érthető módon nagyon sokan szeretnének hozzászólni. Barbara Spinelli az első. Köszönöm szépen az előadóknak. El kell, hogy mondjam, Hát igen, csak megdöbbenek, hogyha azt látom, hogy az ember önmagát dicséri, saját magát veregeti vállon, és nemrég mondta el a főbiztos menekültügyi főbiztos egyébként, hogy a tagállamok gyakorlatilag semmit nem tesznek az EU-ból, hogy a visszaéléseket, a bántalmazásokat mérsékeljék. Ez egy idézet volt egyébként. Ismerjük a november 12-i képeket, egyszerűen rabszolgaként kereskednek a menekültekkel, de tudjuk ezt már régóta, önök is tudják régóta. Ennek ellenére aláírtak Líbiával egy megállapodást 2016. decemberében az ESZ azt írta, hogy Líbia nem biztonságos ország. 2017. E, e, április 11-én az IOM tett közé egy e, jelentést a rabszolgakereskedelemről, tehát hogy rabszolgaként árulják a menekülteket, és számos civil szervezet ugyanerről beszélt. Tehát a probléma ismert nem csak orvosi, pszichológiai ápolásról van szó adott esetben, hogyha őrizet alatt tartják a menekülteket. Általában az a kérdés, hogy őrizetben fogva tartani valakit, menekültet, ez szabad-e, és hát Líbiában a helyzet politikailag teljesen rendezetlen és zűrzavaros, ott ezt nagyon nehéz megoldani. Egy probléma van még, a kitoloncolások ügye Olaszországból, 2016-ban és 2017 májusáig tartó időszakban. Itt igenis láttunk dokumentumokat az Európa Tanácsnál, és hát miniszter úr ön ezt megkérdőjelezte, hogy ez valóban így történt-e. Ezek után eljutott hozzám némi információ. A belügyminisztérium biztonságpolitikai osztálya is beszél erről, a kitoloncolt személyek számáról. Vagyis el kell, hogy mondjam, voltak kitoloncolások 2016 május és 2017 május között. Az Amnesty International is szóba került az imént, illetőleg az Európa Tanács emberi jogi megbízottja is. Ők látják, hogy mi történik, persze nem részletesen ismerik a történetet, és hát decemberben nemzetközi szervezetek úgy nyilatkoztak, hogy tisztában vannak azzal, mi történik az olasz kormánynak és az EU-nak végre szembe kell néznie a valósággal, és vonják le a következtetéseket Tudom, hogy igen, csak erőteljes hozzászólások következnek. Arra kérném, hogy az egész végén válaszoljon majd. Még akkor is, hogyha személyes támadások eh, Elisvány Örülök, hogy újra itt van ebben a bizottságon. Nem, sok, nem régen a debleni szabályokról szavaztunk, és megállapítunk, hogy a tagállamok közötti felelősséget megosztjuk a fogadás területén. Ez nem azt jelenti, hogy a parlamentnek a tevékenysége a bizottságot és a tanácsot sürgetni, ösztönözni, ugyanis ők a, inkább a határokon, az EU határain kívül próbálják megoldani a problémát. Még ezen a héten is a földközi tengeren öt ember és egy, köztük egy gyerek meghaltak és az európai intézmények egyik olasz tagja megállította a mentési és kutatási és mentési tevékenységet. Állítólag a líbiai hatóságok megpróbálták visszafordítani az embereket a tenger felé, és a többi. Aztán az önkéntesektől is hallottunk ilyen történeteket, tehát úgy néz ki, hogy mindazok a képzési erőfeszítések, tulajdonképpen, amelyeket a képzésre fordítottunk, az, azt elpazaroltunk, és a, a visszafordítás tilalmát sem tartják, veszik figyelembe, nem tartják tiszteletben. Ez szörnyű dolog, tehát jó lenne az Európai Tanács véleményét és figyelembe venni, hogy a kutatási, mentési tevékenységeket végre kell hajtani hiszen ami a Libiában történik, azt a CNN is mutatta. Tehát tulajdonképpen a miliciák kezébe hajtják az embereket, akik az emberkereskedelmet vezetik. Tehát az egyetlen módja, hogy ezt a migrációt megállítsuk, az, hogyha az Európai Unióban biztonságos utakat biztosítunk nem lehet a hivatalos táborokban sem bejutást biztosítani. Több ezer ember eh, tűnt el, és eh, libiai börtönökben eh, lehet megtalálni őket. Aztán 10 millió eurót szentelnek az európai, afrikai vagyonkezelői alapra, hogy a 90%-a ezeknek az összegeknek az a fejlesztési finanszírozásból van, ez pedig nem felel meg a szegénység eltörlése céljának. A, miniter, a minisztériumoknak nyomon kellene követni azt, hogy hogyan költik a pénzt gyakorlatban. A bizottság válaszolt egy kérdésünkre, amelyről azt mondták, hogy Olaszországnak és egy harmadik félnek kellene monitorozni. Szeretnénk tudni, hogy ezek kik, ki ez a harmadik fél. Elnök, nézem az órát. Kérem, próbálják meg, hogy két percben korlátozzák a hozzászólókatás. Hogyha túllépik a két percet, akkor le kell állítanom önöket. és nem azért mondom, mert most Laura következik. <laughs> Köszönöm szépen. Néhány héttel ezelőtt az Európai Unió, Olaszország és Líbia esetében a az menekültügyi főbiztos embertelenek nevezte líbiai tevékenységeket, önkéntes fogvatartásról, kínzásról, nemi erőszakról beszéltek. A CNN, CNN rabszolgakereskedelmet mutatott Líbiában, ahol egész egyszerűen árverésen adják el az embereket láttunk egy videót, amelyen egy parti őrségi e, hajó e, e, veri az embereket, és aztán a hajó oldalához kötötték az embereket, miközben egy helikopter megpróbálta megállítani őket siker nélkül. Tehát a kérdés az, hogy az emberi jogok ilyen nyilvánvaló megsértését kivizsgálják-e? A líbiai kormány kap tőlünk finanszírozást, de igazából a saját területét nem tudja ellenőrizni hiszen a miliciák kezében van a hatalom, amelyek más miliciákkal és emberkereskedő csoportokkal működnek együtt. További kérdéseim is vannak, tehát mivel nincsen egyetlen elismert hatóság Líbiában, szeretném tudni, hogy kihez megy a pénz, tehát kiket is képzünk pontosan. Melyik tengeri területet ellenőrzik, melyik libiai területről beszélünk. Tehát az Európai Unió és, a, a és Olaszország az emberkereskedőkkel, vagy a, a a men, menekültekkel kapcsolatban próbált tenni valamit. Vannak fogvatartó központok Líbiában, ők Olaszországtól vagy az Európai Uniótól kapnak pénzt. Szeretném a választ hallani ezekre a kérdésekre. Remélem, hogy lesz elegendő idő a kérdések megválaszolására. Következő hozzászóló, Katrin. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a vendégeinknek, és elnézést kérek, hogy nem tudtam itt lenni az elejétől kezdve, de azt hiszem, hogy Morkóne úr valószínűleg ö, ö, felsorolta, hogy Olaszország mit tesz vagy tett. Azt hiszem, hogy a kérdések alapján azt látjuk, hogy Olaszország az Líbiával kötött megállapodás ellenére nem tudta teljesíteni a feltételeket, hogy megfelelő körülményeket biztosítsanak a migránsok számára Líbiában. Tudjuk, hogy a körülmények nagyon rosszak, elsősorban a kiskorúakat illetően, akiket sosem lenne szabad fogva tartani és nem csak azért, mert migránsok. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy szükséges minden EU intézményt bevonni. Már ez megtörtént, de sokkal többet kell tenni, hiszen megfelelő körülményeket kell biztosítani ott helyben az ENSZ menekültügyi főbiztosának el kellene látogatni a táborokba, és jelenteni a körülményekről. Mindezt minél gyorsabban kellene megtenni. Ezen kívül biztosítani kell, hogy a menekülteknek a státuszát minél hamarabb megvizsgálják, elsősorban a kiszolgáltatott embereknek a státuszát. Amikor önkéntes hazatérésről van szó, akkor ezt minél gyorsabban kellene megvalósítani. Sokan említették már ezeket. Van egy kérdés, amit én már többször említettem, és ez meggyőződésem, hogy nem elég aktívan harcolunk az emberkereskedők ellen. Mert hogyha az emberkereskedelem a mai arányban folytatódik, akkor még nagyobb problémákkal kell szembenéznünk. Tehát ez az emberi jogokra közvetlen hatással van, de ezen kívül nem olyasmi, amit egyes országokkal tudunk megoldani. Nyilvánvalóan az, az érkezéseket illetően Olaszország a legexponáltabb, de harcolnunk kell mindenütt az emberkereskedelem ellen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Björk, köszönöm. eddig is aggódtam, de most még jobban aggódom a helyzet miatt, amit az előadón kifejtettek, az nagyon aggasztó. A helyzet hát nem olyan, amit szeretnénk. A bizottságunkat szorosan, vagy közelről foglalkoztatják az emberi jogok, a társadalmi rendszerek működési mechanizmusai. Mik is végül is az EU libiai prioritásai? Ezt a tanástól most a külügyi szolgálattól kérdezem elsősorban, az irreguláris migráció visszaszorítása, vagy valami más? Mert ha az illegális migráció visszaszorítása a cél, akkor szerintem teljesen rossz, amit csinálnak. Mi a probléma oldalon vagyunk, és nem a megoldás oldalon. Én is részt vettem egy érdekes meghallgatáson. A múlt embercsempészei a mai ö, embercsempész ellen fellépő erők. Ki ö, monitorozza azt, hogy kikerül be ezekbe a testületekbe? Milyen garancia van arra, hogy megbízhatók azok a partnerek, akikkel együttműködünk? A líbiai parti őrség és bizonyíték van, gyakorlatilag ö, börtönökbe zárja a migránsokat, ez mindenféle nemzetközi joggal ellentétes. Aztán ki a déli partner mentén, a déli határ mentén, a libiai déli határ mentén a partnerünk, kivel működünk együtt, kikapja a pénzt tőlünk. A következő kérdésem pedig a táborokra vonatkozik. Önök nagyon eufemisztikusan fogalmaztak, ezek börtönök. Miért finanszírozzuk ezeket? Nem értem, nem tudom senkinek és magamnak sem megmagyarázni. Elfogadhatatlan teljesen. Ezeket be kéne zárni, nem finanszírozni és fenntartani. És végül pedig a visszatérítésről. Itt is ugye az önkéntesség hát nagyon relatív. Ha az embereket iszonyú körülmények között fogva tartják, akkor aztán tényleg önkéntessé válik az elmenetelük, de itt azt hiszem Líbia esetében abszolút nem beszélhetünk valódi önkéntes visszatérésről. Dit megkaszta. Köszönöm, elnök úr. Már az elején is az volt a benyomásom, hogy az Európai Unió Líbia viszonylatban vagy viszonylatot előadóink kicsit szépítve mutatták be, bár valamit talán tényleg javult a helyzet. A következő példával szeretném megvilágítani, hogy mennyire súlyos a helyzet. November 6-án egy incidens történt a földközi tengeren, és a líbiai parti őrség beavatkozása közben öten meghaltak, köztük egy gyerek. Ugyanis egy felfújt csónak SOS jeleket küldött ki, oda is ment egy olasz hajó, egy helikopter és egy francia hajó. Megpróbálták őket a megfulladástól megmenteni. A 30 mérföldes határon túl minden jogi szabály ellenére egy líbiai hajó elkezdte akadályozni a mentési akciót, pedig már itt nemzetközi vizeken volt, és ha ezt nem teszi, akkor megmenthetők lettek volna a csónakon ülők, így viszont meghaltak. A líbiai parti őrség tehát akadályozta a mentést, és mi képezzük, finanszírozzuk ezt a líbiai parti őrséget, miközben ők a, az incidens okai. A bizottság kivizsgálta ezt az esetet, és ha igen, ebből milyen következtetést vont le? Van arra is vonatkozó képzés, hogy arra vonatkozó képzésük is, hogy ilyenkor mit kéne tenni a líbiai parti őrségnek? Létezik monitoring, külső monitoring. A líbiai parti őrség eh, ezen fellépése nem egyedi, már több ö, incidensről tudunk, ahol kifejezetten akadályozták a mentést. A gyakorlati megvalósítás érdekel minket, nem a líbiaiak szóbeli elkötelezettsége. Sürgősen a bizottságnak meg kéne változtatni a Líbiával kapcsolatos stratégiáját, és gyakorlatorientált emberi életmentésre van szükség. Wimberg asszony. Köszönöm, elnök úr, szót, és vendégeinknek is a tájékoztatást. Tény, hogy előadásaik után inkább több lett bennem a kérdőjel, mint korábban. Ugye állítólag az EU prioritása az emberkereskedelem visszaszorítása. Jó. De akkor ebben a helyzetben mi lenne a leghatékonyabb eljárás? Ha az embercsempészek Líbiában embereket pakolnak egy csónakra, hogy Olaszországba küldjék őket, akkor ezt nem lehet Olaszországból menedzselni ezt a helyzetet. És egyáltalán hogy lehet visszaküldeni migránsokat Líbiába abba a helyzetbe, ami ott van? Állítólag 33%-kal csökkent a Líbiából Olaszországban menekülők szá- aránya. De Spanyolország vonatkozásában meg háromszorosára nőtt a tavalyihoz képest az ott átkelők aránya. Tehát ezek az emberek mindenképpen megtalálják a gyenge láncszemet. Dél-Spanyolországban több mint száz hajóról tudunk, ami migránsokat hozott, csak az utóbbi hónapokban. És lehet, hogy majd újra Görögország felé terelődnek, ha a spanyolok fellépnek. Nincs értelme Európából küzdeni. Marokkóban, Líbiában helyben kell küzdeni az illegális migráció ellen, és Európának meg kell tanulnia nemet mondani. Nekünk megvannak a saját problémáink. Én is azon vagyok, hogy kevesebb legyen a haláleset, de ez leginkább azáltal érhető, hogy eleve megakadályozik a migránsokat a part a sónakra szállás. Az utóbbi hetekben, napokban sok hírt kaptunk a líbiai állapotokról, rabszolgatartás, stb és ez azt igazolta, amit azért régóta sejtettünk, sőt tudtunk. A választóim közül sokan megkerestek engem azzal a kérdéssel, hogy végül is mi a helyzet itt. Megdöbbentek, és bosszus vagyok, hogy nem tudtam meg semmit erről, meg bosszantotta, hogyan kerülgették, mint macska a forrókását a témát, és hát az a tehetetlenség, amit itt mutattak, az is felháborít, hogy hát valahogy ez így van, azt mondják, és ezt így kell elfogadni. Azt gondolom, hogy ha az emberkereskedelemmel szemben fel akarunk lépni, és ez fontos, tudjuk, hogy mi minden történik ebben az összefüggésben, de akkor azt is tudni kéne, hogy emberkereskedőkkel nem lehet az emberkereskedelem ellen harcolni, azért ez egy nagyon fura fatális hosszú hozzáállás a problémákhoz. Ez csak azt mutatja, hogy mennyire tehetetlenek vagyunk. Hogy tudnak-e számokat adni, hány emberről van itt valójában szó, hány ember tartózkodik Líbiában, vagy hány ember tartanak Líbiában, mert ezt egyszerűen tudni kéne. És attól tartok, hogy még önök se rendelkeznek ezekkel a számokkal. Köszönöm szépen. Losing asszony. Köszönöm szépen. Én is elmondom, hogy igen csak megriaszt, amiről itt beszélnek. Mindenek előtt az riaszt meg, amit nem mondanak el, és hogy mennyire egyoldalúan látják a helyzetet Líbiában, illetve a Líbia előtti vizeken. Elmúlt héten találkoztam az Orvosok Határok nélkül és a Szívocs képviselőivel, tehát a szervezetek képviselőivel, és ott olyan esetekről számoltak mert még több esetről, mint amit az előttem szólók eddig már említettek is. Láttam képeket, hogy a líbiai parti őrség tagjai szétlőttek egy gumicsónakot, késsel szétvágták, és amikor az emberek vízbe estek, akkor a szívos emberei megpróbálták megmenteni ezeket, a vízbe esett embereket. Fegyveresen mentek fel a hajóra, a szívacs hajójára a parti őrség tagjai és az embereket fegyveres erőszakkal akadályozták meg abban, hogy más embereket kimentsenek a vízből. A felvételek még előttem vannak, láttam hajókat a háttérben is, de nem láttam, hogy ez az olasz parti őrség hajója volt-e, vagy nem, nem, tudom, nem tudtam azonosítani őket. Minden esetre azok is tehetetlenül nézték, hogy mi történt, de voltak további hajók is, amelyek látták és nézték, hogy mi történik, és nem tettek semmit. És itt nem kivételekről van szó. Az orvosok határok nélkül a szívocs emberei azt igazolták vissza, hogy ez egy napi jelenség, ez újra és újra előfordul, és az nem lehet, hogy a, az olasz hatóságok, a libiai szervezetek nem tudják, hogy mi történik ott. Minden, ami történik, az az említett szervezetek elfogadása mellett történik, és fel vagyok háborodva ezek után. Most itt a humánus bánásmódról beszélnek, emberi jogok, e, stb. humanitárius fellépés és mentőintézkedések. Hát mi az, hogy mentőintézkedés? Az EU pont azt teszi, amit a svéd kolléga most mondott, az nem. Azt mondja, hogy nem, nem akarunk menekülteket, és nemet mond a, ezeknek az embereknek a túlélésére is. Itt most fel kell tennem a kérdést, hogy milyen kódex létezik a líbiai parti őrség kiképzésére, és milyen jogalapokon működik ez az egész. És lenne egy további kérdésem is, amit egyébként a bizottság és az IAD, e a, a külügyi szolgálat emberei mondtak, fenntartható megoldásként. Mit, hogyan képzelik önök a fenntartható megoldást? Mit jelent ez az önök számára? Főleg, ha azt nézzük, hogy időközben majdnem háromszor annyi ember hal meg a sivatagban, mint a földközi tengeren. Ez a fenntarthatóság ezek után? Tehát hogy lövünk az emberekre a tengeren, hogy visszaforduljanak, aztán menjenek a sivatag felé, és ott meneküljenek, és akkor olyan országok, mint Niger majd megoldják ezt, ők tudják kezelni a menekült áradatot, és mi meg egyre magasabb falakat építünk, vagy az önök részéről talán mégiscsak van valamiféle humanitárius elképzelése a fenntartható migrációs politikáról. Köszönöm. Köszönöm szépen. Korál úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek nagyon. Nem szeretnék olyan fogalmakat újra használni, amelyek már többször elhangzottak a kollégáimtól. Két kérdésem van Morkoni prefektus úrhoz. A pénz. A líbiai művelet során mit ad Olaszország, a legtöbb pénzt Olaszország biztosítja, milyen arányban részesedik Olaszország a költségekből, tehát az ottani beruházásokból. És adott esetben az a fejlesztési célokat is érinti ez a pénz felhasználása, amikor ezt ugye határőrizetre fordítjuk a pénzt. És vannak más megállapodások is, mondjuk a törökökkel, amit kötöttünk, ott óriási pénzeszközöket biztosítottak a tagállamok. Szeretném tudni, hogy Olaszország most már x alkalommal megint egyedül fizete mindent. Ugye sokáig Olaszország egyedül állta a költségeit ennek a megállapodásnak, aztán Miniti miniszter úrhoz is ápolta a kapcsolatait, és ott mit szólnak az emberi jogok megsértéséhez, a kínzáshoz Líbiában, az ilyen hírekre? Hogyan reagálnak ott az olasz minisztériumban? Gondolkodnak-e valamiféle megoldáson? És mi a helyzet európai szinten? És vannak -e elképzelések arra vonatkozóan, hogy kivizsgálják a líbiai viszonyokat? Köszönöm szépen, Lorenzo úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni az előadóknak a munkáját, különösen Morkone prefektus úrnak. És olasz emberként is szeretném megköszönni az előadását. Én jelenleg nem támogatom a kormányt, mégis szeretem, szeretném megköszönni az olasz belügyminisztériumnak a munkáját, amely rendkívüli volt Libiában. Tartottunk találkozókat a, polgár, a, partmenti városok polgármestereivel. Hallottam a kollégáknak a hozzászólásait, és azt hiszem, hogy rossz célra lőnek. Olaszország már most is túl sokat tesz, épp ezért nekünk magunknak azt a kérdést kellene feltenni, hogy mi mit tehetünk, hogy segítsünk Olaszországnak. És aztán a legfontosabb kérdés, hogy mit tehetünk, hogy stabilizáljuk Líbiát az én kérdésem nem Morkone úr célozza meg, hanem a kérdésem az, hogy mi, a tanács, a bizottság mit tesz Líbiában, hogy stabilizálja a helyzetet. Mert ha ezt nem tesszük meg, akkor az egész nem ér semmit, értelmetlen. Ezek csak szavak. És ezt egy olyan olasz mondja, amely ellenzéki, aki ellenzéki. Tehát Mogherini asszonyt szeretném itt látni. A tanács képviselőinek teszem fel a kérdést, hogy mit teszünk, mit tesz Európa, hogy stabilizálja Líbiát, mert ha nem ezt tesszük, akkor csak szavak, amit mondunk. Semmi kézzelfoghatót ott a helyszínen nem teszünk. Nem biztosítjuk azt, hogy az emberek tisztességes életeket élhetnek és sosem fogjuk tudni megállítani az exóduszt. Hiszen, hogyha 52 millió ember mozdul el eh, egy éven belül, akkor nem lehet egy ország, amely megállítja ezt az áramlatot, nem lehet ez Olaszország, és bennünket egyedül hagytak, hogy megoldjuk a kérdést, és még kritizálnak is bennünket önökkor, ez teljességgel elfogadhatatlan. Épp ezért kérem a tanács kép és a bizottság képviselőit, kérdezem tőlük, hogy mit tesznek, hogy a libiai politikai helyzetre politikai megoldást találjanak. A legutolsó hozzá, hozzászólót kérem. Röviden kérem szépen. Köszönöm szépen. Nem akarom Olaszországot kritizálni, hiszen Olaszország szerintem sok szempontból sikeres munkát végzett, és a minden köszönetünk illeti őket. A legutóbbi hónapokban eh, hogyha az olasz kország nem tett volna bizonyos lépéseket és intézkedéseket, akkor eh, eh, a szélsőségesek kezére játszott volna. Morconi ne úr feltett egy kérdést a non-profit szervezetekkel kapcsolatban a földközi tengeren. Akkor alaszul, angolul mondom. Először is szeretném, nem? Gyorsan. Köszönöm szépen a kiváló munkát Szeretném megköszönni az olasz intézményeknek. Folytassa, folytassa. A kérdésem az civil szervezetekkel való együttműködésre vonatkozik a földközi tengeren, hogy mi a helyzet most ezzel? Mi a helyzet a nyáron javasolt tervekkel? A második kérdésem pedig a jövőt illeti a az együttműködés terén a libiai erőkben. Hogyan látják ezt, és hogyan próbálják megoldani azt a sok e, problémát az olasz erőkkel, amelyek a líbiai felség vizeken e, megpróbálják megállítani az emberkereskedelmet. Köszönöm. Jó, nagyon rövid az idő, de azért szeretnék elegendő időt adni a válaszokra. Szeretném azt is említeni, hogy a múlt hónapban a líbiai határőrséggel találkoztunk. Nem szeretném, hogy félreértés legyen, hiszen ott voltunk meghallgattuk őket, tudjuk, hogy mennyire bonyolult a helyzet, és hogy milyen emberpróbáló feladat ez. És ezt említették a hozzászólók is. Parancsoljon! Próbálja megválaszolni a legtöbb kérdést. Köszönöm szépen! És köszönöm a parlamentnek, hogy meghívtak, meg az érdeklődő kérdéseket. Több képviselő hangsúlyozta, hogy a Dublini rendelet újraírására lenne szükség, szerintük. Olaszország is ezt mondja, és számítunk is az önök lelkesedésére is, hogy a tanácssal folytatott tárgyalásokban valamit el lehessen érni a szolidaritást szeretnénk az európai országoktól, önöktől is. Megpróbálom rövidre fogni a mondókámat. De ha válaszolni akarok utolsóként, szólóként, akkor nehéz mindenre kitérni, és rövidnek is lenni. A, én a közigazgatásban dolgozom 44 éve, 26 éve migrációs kérdésekkel foglalkozom. Látom, hogy a fellépésnek hol vannak a korlátai. Jó lenne, hogyha a nemzetközi szerződéseket csak minimál alapjaiban betartanák az európai országok. Olaszország nem csak elítéli azt, ami történik, nem csak megpróbál békében együtt élni, és szolidárisan bánni a migránsaival, mondom 2006 óta konkrétan ezzel a kérdéssel foglalkozom, és amit önök itt meglepetéssel tapasztalnak, azt már 2006-ban is tudtuk és láttuk. És Olaszország ezen információ alapján jár el azóta is. Mi mindig is Líbia stabilizációját szerettük volna, a probléma gyökereknél való kezelését. Az EU fellépését Líbiában az életmentésből kivettük a részünket. A líbiai kormányjal tárgyaltunk, már legalábbis az ENSZ által elismert líbiai kormányjal, mert ugye két kormány van. És megalapodást kötöttünk ezzel az elnöki tanácssal, hogy támogatjuk, Olaszország támogatja Líbiát és más afrikai országokat is hadserében, segíteni, segítenek megfékezni a migrációt. És már mi sok éve támogatjuk ezért Líbia erőfeszítéseit, nem csak Líbiát egyébként, más afrikai országokat is. Önök is tudják ezt. És továbbra is, persze konkrétan az emberkereskedők ellen is fellépünk, és több mint száz embercsempész ellen folytattak bíróságaink eljárást, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy mi hiszünk abban, hogy a biztonságot és az emberi jogokat egyszerre meg lehet, meg kell próbálni megvalósítani. És ennek az elsődleges eszköze az embercsempészet elleni fellépés. És ezen a területen, miközben az emberi jogokat, az emberek méltóságát folyamatosan figyelembe vesszük, komoly lépéseket tettünk. Ami a líbiai partiőrség képzését, támogatását illeti. A parti őrségnek azt a részét tudjuk képezni, amely az elnöki tanács hatás körébe tartozik, ugye megosztott az ország, és nyilván vannak Líbiának olyan partszakaszai, amelyek fölött nem gyakorol ellenőrzést az elnöki tanács, az ENSZ által elismert kormány. Láttam én is azt a filmet, ami a tarthatatlan helyzetről szól. Sajnos a másik kormányra nincsen ráhatásunk. Ami a filmben szerepel, azt pedig bíróságnak kell kivizsgálnia. Önök többen is említették ezt, vagy utaltak erre. Nekem meggyőződésem, hogy amit Olaszország teljesített az utóbbi években, több mint 700 ezer ember szállt partra Oroszországban az utóbbi négy-öt évben. Semmelyik másik európai ország nem látott ekkora migráns áradatot, és egyik sem fogadott ennyi csónakot, hajót. Mi 700 ezer embert láttunk el, fogadtunk be. Az, amit az Amnesty International mond, az egyszerűen téves. Innen is felszólítom őket, hogy mutassanak bizonyítékokat. Ezek, amiket az Amnesty International állít, azok ilyen James Bond filmekre, vagy a kínai módszerekre emlékeztetnek. Ilyenek Olaszországban nincsenek. És nem is tudtak bizonyítékot felhozni állításaik megtámogatására amit az Amnesty International jelentésében állít, egyszerűen téves. Nem önt akarom támadni, Spinelli asszony. Sok nagyra értékelem azt, amit a sajtónak nyilatkozott, de ez az utóbbi nyilatkozata egyszerűen alaptalan, és ezt nagyon sajnálom, hogy megtette. Szicíliában senkit nem térítettek vissza ilyen eszközökkel. Ön ugye a differenciált visszatérítésről beszél. Van a hétnapos rendszer, amelyen belül jogosultak a hatóságok visszatéríteni embereket, de amit ön és kollégái állítanak, ez egyszerűen nem állja meg a helyét. Tunéziaiak jó, meg lehet vizsgálni ezt az ügyet. Ezt egy bilaterális helyzetben nem hiszem, hogy az egész parlament érdeklődik ez iránt. Voltak tunéziai menekültek, akiket visszatérítettek, de amit ön állít, ez nem, nem igaz. Api, most pedig megpróbálok hát legalább részben válaszolni a felvetésekre. A németekkel, franciákkal együttműködünk, és más európai országok is részt vesznek a római Contact Group munkájában. Itt szoktuk a célokat kijelölni, ahol legelső helyen áll Líbia stabilizációja, és minden, ami ehhez szükséges. Persze a szomszédos országokról is beszélünk, Tunéziáról. Mivel Líbiában a súlyos, legsúlyosabb a probléma, ne felejtsük el azért a szomszédos országok helyzete is kényes, de főleg itt az a probléma, hogy Észak-Afrikában és persze még délebre az emberek életkörülményei és az európai életkörülmények között szakadékszerű különbség van. Ez folyamatos nyomást eredményez, és ez nem fog megszűnni. Csádról, Tunéziáról is beszélni kell. Egyébként mi is kapcsolatban vagyunk ezekkel az országokkal, nemzetközi kervezettek kell. Kérjük Önöket, hogy Önök is segítsenek az ENSZ-nél elakadt folyamatokat is újraéleszteni. Mint olasz polgár, és nem mint prefektus, mondom azt, tehát mint egyszerű olasz polgár, hogy ha Olaszország az ENSZ költségvetéséhez és munkájához hozzájárul, akkor Nagyon örülnénk, hogyha a kritika helyett segítségnyújtást kapnánk inkább az ENSZ-től, és az ő részükről is szolidaritást tapasztalnánk minden szempontból. Köszönöm szépen. Szorít az idő valóban. Flori úr és Piké úr talán ki tudnának térni arra, hogy röviden, mint mondtam, hogy milyen elképzelések vannak. Mennyi időm van? Néhány percben kére. Egy meghallgatásunk lesz most. Ezért igyekeztem mindenkit rövidre, rövid hozzászólásra késztetni. De, de egy néhány perc természetesen van. Hát és Először is szeretnék bocsánatot kérni, de több hozzászólást nem értettem meg, a tolmácsolást nem mindig tudtam megkapni, de ezért előre bocsánatot kérek, hogyha nem válaszolok minden kérdésre. Kérem, és ezt már a parlamentben többször is említettük ebben a körben, legyen világos, hogy a az Európai Unió nem finanszírozza a fogvatartó központokat Líbiában. Ezeket be kell zárni, ebben egyetértünk, és e, e, ezt akarjuk csinálni. E, a különböző partnereink, például Liam is, emellett van, tehát hogy ezeket be kell zárni, és nyitott központokat kell létrehozni. Tehát még egyszer nem finanszírozunk ezeket a fogvatartó központokat. A partnereinknek pénzt biztosítunk a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek többek között azért, hogy a migránsokat elhelyezzék E, e, az egészségügyi e, ellátást illetően az egészségügyi feltételeknek a javítása érdekében, és elsősorban azért, hogy ezeket az ott tartott migránsokat onnan kiszabadítsuk az év eleje óta ezer embert sikerült az ilyen központból kihozni. Ez ezer kis győzelem, amelyet a mi támogatásunkkal sikerült elérni. A probléma az, hogy jelenleg a líbiai hatóságok nem akarnak lépni ebben ezen a területen az IMO és az NMS nyitott központok mellett érvel, és gondolom, hogy a parlamenti delegáció is ebben az értelemben lépett. Közben, míg várunk, cselekedni kell, segíteni ezeket az embereket, és ezt is tesszük. Egyetértünk abban is, hogy a különböző mindennapi szolgáltatók, azok nem állnak a feladatok magaslatán, és épp pontosan ezért történt az, hogy szeretnénk képezni az embereket, hogy biztosítsuk, hogy humánus módon kezelik a migránsokat megfelelően a nemzetközi normáknak Köszönöm. Köszönöm. Elnézést kérek, hogy próbálom az időt, időre figyelmeztetni önöket. Piké úr, talán ön is hozzászólna? Köszönöm szépen, rövid leszek. Nekem is problémám volt a tolmács berendezéssel de világosan szeretném mondani, hogy minden kérdéssel foglalkozunk, és minden aggályukkal osztozunk. A fogvatartó központokat életen eh, Jean-Christophe világosan megmondta, eh, én szeptember 12-én az Európai Parlament eh, nevében és ellátogattam ilyen központban, és szeretnék a hatóságokat le, rávenni, hogy a megfelelő irányba mozduljanak el, és alternatívákat biztosítsanak a migránsok fogvatartását illetően. Ezt a nyitott központok finanszírozásával szeretnénk segíteni. Ezen kívül a segít tett önkéntes hazatérést is segítjük. Az IMO, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet nem fogad el semmi más megoldást. Tehát nem kitoloncolásról van szó, hanem önkéntes hazatérésről. Egy kérdés a prioritásokról beszélt, tehát a főképviselőnek a prioritása elsősorban az, hogy életeket mentsen, és megvédje az embereket, és jogi, tehát legális utakat biztosítson számukra, hiszen nemzetközi védelemre van szükségük. Ez az első, legfontosabb feladatunk. Aztán a, a szabálytalan migránsoknak a kérdésével is, illegális migránsok e, kérdésével is foglalkoznak. 700-800 ezer ilyen migráns van Líbiában. E, ez egy humanitárius válság, amely még rosszabbodni fog. Tehát e, nekünk ezzel a valósággal kell megküzdenünk, és a kollégák már elmondták, hogy mit próbálunk tenni ezzel kapcsolatban. Együttműködünk a líbiai hatóságokkal, a nemzetközileg elismert kormányjal, gyönge kormány, e, nem, tartják e, kezükben a helyzetet, nem tudnak a helyzettel megbírkozni, de hát ez az objektív valóság, amivel szembe kell néznünk. Ezzel a kormányjal való együttműködés az nem jelenti azt, hogy egyetértünk azzal, amit tesznek, és, ezt, és szemet húgyunk felette, hanem a hatóságok figyelmét felhívjuk az emberi jogokra. Végül pedig az EU mit tesz azért, hogy stabilizálja a libiai helyzetet? A magas a főképviselő támogatja az ENSZ béke folyamatát az ország szempontjából. Szeptemberben az új főképviselő lépett hivatalba, és mi támogatjuk őt, de a működés szempontjából a know-how-t biztosítjuk, az intézményépítés, a képzés, stb. szempontjából, és a mediáció szempontjából is. A különböző érdekelt felekkel együttműködünk a libiai politikai életben. Ez egy hatalmas feladat, tudatában vagyunk ennek, de a főképviselő elkötelezte magát emellett, amellett, hogy ezt megtesszük. És az ensz is és a libiai érdekelt felekkel is együttműködünk. Köszönöm szépen a vita tagjainak részvénynek köszönetet mondok, ez egy igencsak motivált vita volt, és köszönöm szépen azt, amit elmondtak valamennyien. Ez egy, a, a képviselők igen jó információkkal rendelkeznek, Verzsia azt is említette, ez itt a képviselők ilyen ügyekben dolgoznak, a Dublini rendelet, stb. Olaszok is többen hozzászóltak, tehát azért sok időt, energiát fordítottunk, és emi, erre a területre is ezért hangsúlyozok ilyen érzelmileg megalapozott módon, hogy mi történik. Itt volt az Afrika konferencia, és ahol parlament elnökével és a Libe itt nagyon aktívan működött közre, ezt el kell, hogy mondjuk. És azt kell hogy mondjam, hogy sok az érzelem benne, de információkon alapuló érzelm, érzelem ez. Azt gondolom, hogy ez egy folyamat, és a folyamat részeként tárgyalunk, és mondjuk el a véleményeket, szeretne valamit mondani, Versi azt Mindegy, parancsolja. Elnök úr, Szeretném, hogyha egy kérdést, árnyalatot világossá tennénk. Ugyanis a tengeri partoknak csak egyetlen részét tartja ellenőrzése e, e, e, alatt a libiai kormány. Arra nincs válasz, hogy ki ellenőrzi az egész libiai területet a közvélemény úgy látja, hogy mi a libiai kormányal tárgyalunk, tehát világosan látjuk, hogy mi a helyzet, pedig ez nem igaz. Úgy gondolom, jó elképzelésünk van arról, hogy mi a helyzet, és mennyire széteső van Líbia. Látjuk mi ez. De amit én akarta, el akartam mondani, hogy nincs vége ennek a történetnek, és köszönöm a kollégáknak, hogy segítenek ebben, és a vendégeinknek is köszönöm, hogy ma délután rendelkezésünkre álltak. Folytatni fogjuk a vitát a külügyi szolgálatnak, és köszönöm persze és az Európai Bizottságnak és az elnökségnek, hogy rendelkezésünkre álltak. Kedves kollégák, folytatjuk egy meghallgatással. Um, Szerintem jelen vagyunk, és maradjanak itt, akik itt vannak. Ha aki viszont távozni kíván, kérem ezt csendben tegye meg. A Nőjogi és Egyesi Egyenlőségi Bizottságot, a FAM bizottságot tartjuk ezt. Kérem, hogy az elnök foglaljon helyet itt a pultnál. je vais sur la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 Uh, um, Kedves kollégák, hogyha mindenki felkészült, akkor megkezdhetjük a kicsit megkésett meghallgatást, ezt a napi rendi pontot. Ha megengedik, akkor el is kezdem. Méghozzá uh, azzal, hogy uh, megtartom a bevezetést Örülök annak, hogy a FAN bizottság elni bizottság elnöke csatlakozott hozzánk. Kedves kollégák, ez a meghallgatás jelentés bemutatása. Miért nevezem ezt meghallgatásnak? Hát azért, mert ha a fám jön, akkor mindig meghallgatás van. Nem, meg előtte volt egy meghallgatás, nyilván ez is közrejátszik. játszik. Az Európai Védelmi Határozatról van szó. 2010-ben hozták ezt létre, aztán 2011. januárjában, vagy kezdeményezték 2011. januárjában irányelv formájában megszületett, és 2015. január 11-én átültették a nemzeti jogba, illetve befejezett az átültetés. Most azért jöttünk össze, hogy megnézzük a kölcsönös elismertetés útján, hogyan működik ez a védelmi határozat, és hogyha egy államban el elismerik, és a másik oldalon végre, államban végrehajtják. Ez a nagy kérdés a határozat kapcsán, és a, kérem a társelőadókat mondják el a véleményeket Szorája Post és Teréza Beszer, Jiménez Beszerél Bárió azok, akik ezt készítették, készítik. Ja. Tessék, át megadom a szót. Akkor az előadók jönnek. Úgy látom, egy kicsit megborult az egyensúly, csak én vezetem be, nyilván ez, ennek okai van. Akkor meg is adom a szót Szorajának először. 5 percre, jó? És utána Teréza Szoraja. 5 perc tehát. Köszönöm szépen, Claude. Igen, a végrehajtási jelentésen dolgoztam az Európai Védelmi Határozattal kapcsolatos végrehajtásról beszélünk. A gender alapú erőszak áldozatairól van szó, és minden nemű emberek közötti erőszakról. Ez egy olyan kezdeményezés, amelyel több ezer emberét tudjuk megmenteni. Azonban, mint láthattuk, a társadalmi együtt, ez a Jimenez, Jimenez Bezeriller, Összesen hét ilyen határozat született európai szinten, amit eddig végre is kiadtak. Vagyis ez egyértelműen rámutat arra, hogy mindeddig sem a bizottság, sem a tagállamok nem vállalták a felelősséget, és nem vették túl komolyan ezt a kérdést. A köztisztviselők, akik találkoznak ilyen áldozatokkal, egyszerűen nem is tudják, hogy ilyen nemzetközi védelmi eszköz rendelkezésre áll az áldozatvédő szervezetek, sem ismerik ezt az eszközt, maga az áldozat meg főleg nem, és nem tudnak arról, hogy van nemzeti védelem, erre vonatkozó határozat, hogy külföldre vihetik magukkal ezt, vagy hogyha elköltöznek mondjuk egy szomszédos országba, és éppen ezért, tehát ők se tudnak róla, ezért ö, ö, elvárásokat fogalmaztuk meg, és lépéseket határoztuk meg, amelyeket meg kell tönni a jövőben. Ezek közé tartoznak a tagállamot felszólítjuk, hogy ö, nevezzék meg a tagállami szinten azokat a fontos intézményeket, amelyek érintettek a védelmi határozat végrehajtásában és azokat a központokat is nevezzék meg, akinek továbbítaniuk kell a tagállamokon belül ezeket, és könnyen hozzáférhetővé is kell tenni ezt a listát az áldozatok és a védett személyek számára. És e tagállamokat felszólítjuk, hogy egyéni értékelést végezzenek gender érzékeny megközelítéssel, mit segítségnyújtást írjanak elő, és ezt konkrétan vegyék figyelembe. E a tagállamok konkrét végrehajtási intézkedését is meg kell nézni, amennyiben a személyek sérülékeny helyzetben vannak, vagy speciális szükségleteik vannak, és akik ismereteket kell adni azok számára, akik ezet alkalmazzák, felszólítjuk a bizottságot, hogy egy időkeretet határozzon meg a kompetens tagállami hatóságok vonatkozásában, hogy a bizonytalanság ne növekedjen a érintett személyek vonatkozásában, és szólítsák fel a kompetens hatóságokat, hogy adják meg a folyamat során, az eljárás során a szükséges információkat a érintett személyeknek. Felszólítjuk ezeket a személyeket, hogy vonják hogy ember, szolgáltatás orientált, emberi jogi alapú, interszexuális, tényeken alapú kezelést biztosítsanak a áldozatok vonatkozásában, és ez és azt is meg kell nevezni, hogy kik a felelősök a, a végrehajtásért, illetőleg akik ebben részt vesznek, akiknek megfelelő felvilágosítást, információt kell adni. Felszólítjuk a tagállamokat egyébként, hogy hosszú távú tudatosítást foglalkozzanak, és gender alapú erőszak kapcsán és megfelelő védelmi lehetőségekről is beszéljenek a civil szervezetek bevonásával. Én voltam a Libe bizottság nevében az előadójának a témának, megvannak a konkrét eh, aggájaim a személyek közötti biztonság esetében itt, eh, itt eh, az EU biztonsági megfontolása utóbbi időben mindenek előtt a menekültekre vonatkozik, de ez nem jelentheti azt, hogy nem nézzünk oda, hogyha a csender alapú erőszak, ez a terror, illető szinte valamennyünk életében valahol megjelenik, és eh, itt biztosítani kell, hogy az EU biztonsági agendájának tartalmaznia kell ezt a fellépést az eh, interpersonális erőszakkal szemben. És eh, a nőkkel szembeni erőszakról beszélünk. Van egy EU-s vizsgálat, három nőből egy fizikális vagy szexuális erőszak áldozata lett élete során, ötből egy nő a stalking áldozata lesz, és minden második nő konfrontálódott valamilyen zaklatással, szexuális zaklatással a probléma óriási. A Me Too kampányt ismerjük, ahol nagyszámú nő tesz vallomást a szexista kultúráról a társadalomban társadalmunkban. Ez az élet valamennyi szférájában jelen van, munkahelyen, sőt még parlamentekben is. Éppen ezért eh, felten, eh, kérem a támogatásukat, hogy az interpersonális biztonság témája eh, a, megkapja a megfelelő helyet ez, az EU agendájában. Köszönjük szépen. Mr. Barry Köszönöm társ előadómnak, Lajer Posznak a kiváló együttműködést. Megpróbálunk egy olyan eszközt kialakítani, amely a bűncselekmények áldozatainak, valamennyi áldozatnak segítséget nyújt. Az EPO rendszer különösen a nemek közötti, hát a nemi erőszak elkerülésében, illetve mitigálásában játszhat szerepet. Bárki áldozattá válhat, illetve bárkit érhet fenyegetés. Ez egy, ez a védelmi rendelet, 2010 óta van a napi rendünkön. Én akkor a Nőjogi Bizottság képviselőjeként eh, kezdtem a munkát ezen a dosszién, akkor éppen spanyol elnökség volt, és emlékszem, hogy akkor nagy lelkesedéssel és várakozással vették körbe ezt az intézkedést. Azóta rájöttünk, hogy egy egészen új, teljes védelmi mechanizmusra van szükség, amely kevésbé bürokratikus és sokkal gyakorlatiasabb, mert a korábbi rendszer túl lassú volt, és végül is az áldozatok számára annyira, annyi feladatot adott, hogy nem érte meg igénybe venni. Sok olyan fölösleges garanciát követelt meg, amelyet lehetetlen volt teljesíteni. Most egy automatizált rendszer érvényesülne az országok között, hogy amit az egyik országban elrendelnek, az, az összes többiben azonnal hatályossá és kötelezővé válik. Az EPO a Stockholmi programba illeszkedik, az igazságügyi együttműködés egyik mechanizmusa, az igazságügyi együttműködésé. de azt is el kell ismernünk, hogy nem hozta a hozzáfűzött reményeket. Azok a nők, akik 2011 óta védelmi rendelet révén védelmet kaptak, ö, konkrétan csak hét olyan esetről tudunk, amikor hatékonyan alkalmazták. Ez nagyon alacsony. Ez, ez súlyosan alacsony szám. Múlt héten Spanyolországban egy német állampolgár Castillonba látogatott, Valencia mellett egy település, és megölt egy másik német állampolgárt, a volt feleségét aki terhes volt, teherbe esett, de nem tőle. Tehát két külföldi állampolgár, aki Spanyolországban lakik, ö, ugye az egyik erőszakos cselekményt követel a másikkal szemben, és az EPO ebben az esetben nem működik. Hiába van ügynökségünk, sok NGO, amely részt vesz a programban, ez elkerül, nem volt elkerülhető, pedig elkerülhető lenne elvileg. A jelentés elsősorban az Európai Parlament Kutatóközpontjának jelentése eh, épül, amely kimutatja, hogy a gyengeségei a rendszernek az ott vannak, hogy nincs egységes központi bejelentő hely túl nehézkes az eljárás, az irányelv végrehajtására vonatkozó eljárás a nemzeti szervezetek számára. Túl bonyolult a rendszer, az áldozatok, a potenciális áldozatok sem látják át, hogy hogyan működik. A legrászorulóbbakra nem jut el, nem tudnak róla. Mm. Az EPO-nak nincsen megfelelő monitoring, follow-up eljárását. Ez súlyos hiányosság, és persze hiányzott a végrehajtás és a koordináció a tagállamok között. A, nem kapták meg az érintettek a megfelelő fordításokat. A megfelelő információt. Nem tudják az érintettek, hogy ki és mikor fordulhat a hatóságokhoz EPO-ért. Nem volt bevezető ö, kampány, tudatosi, tudatformáló kampány. Tehát ö, az EPO csak akkor működhet, hogyha az egyik államban elrendelt védelmet a többi tagállam is megvalósítja. A mai mozgásszabadság korában, ha ennek nincsen meg a garanciája, akkor semmit nem ér. Aztán nem figyelt oda az eredeti jogalkotás, a fogyatékkal élők, a kiskorúak speciális érdekeire, a, az ő védelmük speciális jellegére a védelem konkrét megvalósításának, felállításának sebessége is lassú volt. Konkrét határidőkhöz kéne kötni a rendszer felállítását nagyon rövid időn belül. szükség lenne tagállamonként egy EPO nyilvántartásra, amelynek adatait a tagállamok a bizottsággal és egymás között megosztanák. Kérjük az Európai Bizottságot, hogy hozzon létre legalább egy európai nyilvántartást, valamennyi tagállam EPO nyilvántartása alapján. Konkrét végrehajtási nehézségek voltak, az irányelvet nem semlegesen alkalmazták, azon kevés esetben, amikor alkalmazták. Nem összhangban más irányelvekkel, mint például az információ áramlás szabadságáról szóló. A bűncselekmények áldozatainak jogvédelme minden tagállamban más definíció alá esik, más hatósága felelős a végrehajtásáért. Ügyészi, rendőrségi, bírósági egységek együttműködésére lenne szükség. Ha az epót jól alkalmazzák, akkor hatékony eszköz lehetne minden típusú bűncselekménnyel szemben és minden Társelőadó asszony, kénytelen vagyok megvonni a szót, mert lejárt az ideje. Megadom a szót a képviselőknek, mindenkinek maximum két percet tudok adni. Stetina úr először parancsoljon. Köszönöm szépen a szót. Ennek a jelentésnek a szövege jó. A mindkét jelentéstevő nagyon jó munkát végzett, és ezt köszönjük. A jelentésben majdnem mindegyik megjegyzést bevették, amely az árnyék jelentéstővék ülésén történt, tettem. Az EPO e egy nagyon jó eszköz, és az egész EU-ban be kéne vezetni. Szerintem a, mind a tagállamok, mind az EU részéből ezt eléggé reklámozni kellene. Az erőszak áldozatainak könnyen hozzá kell, hozzáfér, könnyű hozzáférést kell biztosítani ehhez az ez, eszközhöz, tehát ez az európai védelmi végzés határozat. Bizonyos kérdéseket szeretném részletesebben kidolgozni, de az egész szöveg nagyon jó, ezért még egyszer köszönöm ezt a munkát. Köszönjük szépen. Következő hozzászóló. Ortason úr, először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek ezt a kiváló munkát. Egy nagyon fontos eszközzel állunk szemben, de igaz, és a jelentéstevő is eh, említette, hogy 2015 óta csak 7 embert azonosítottak. Nagyon fontos, hogy eh, figyelembe venni, hogy a nők elleni erőszak az eh, továbbra is probléma, és a végrehajtásnak a problémájával állunk szemben nyilvánvalóan bizonyos dolgokon változtatni kell, de ezek benne vannak a jelentésben. Csalódást okozott nekünk, hogy a bizottság még nem lépett, ez elfogadhatatlan. Amikor a végrehajtási rendelkezésekről van szó, akkor ez elvárható a bizottságtól. A információt kell gyűjteni, és kötelezettségi eljárásokat indítani a tagállamok ellen, hogyha nem végzik el a feladatokat. Még az adatokat sem gyűjtötték össze, mióta ez életbe lépett, ez az eszköz. Tehát nem veszik komolyan ezt az eszközt. Aztán a védelem szintjén harmonizációra is van szükség, szükség van bizonyos tagállamokban. Ez a, benne van a jelentésben is, például a, nyomon, a, a, nők követése az nem szerepel bizonyos országokban, másokban pedig elismerik ezt a jelenséget. Aztán rámutattak azt, hogy ennek az eszköznek az áldozatok közötti népszerűsítés sem történt meg. nagyon fontos, hogy a tagállamokban felhívják a figyelmet erre az eszközökre. Szeretnénk támogatni a képzés tevékenységét is, és a jogi részvételt. Ahogy a jelentéstevők mondták, a parlamentnek szüksége van arra, vagy kell hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon fontos eszköz, de szeretnék, hogyha az Európai Bizottság és a tagállamok is a magukével tennék ezt a hasznos eszközt, és segítünk a jelentéstevőnek, hogy egy erős véleményt alakítson ki. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló. Griesbeck asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány szóban szeretném üdvözölni ennek a két kollégának a kiváló munkáját. Nagyon kimerítő jelentés, és valóban sorba veszi a problémákat, hogy miért kudarc ez tulajdonképpen, és egy koherensebb keretet is biztosít a, a, az áldozatok védelmére. Én voltam korábban a jelentéstevő, és sok vitát folytattunk azért, hogy egy konkrét, logikus, hasznos eszközünk legyen, amely léte, le, lehetővé teszi, az európai védelmi határozat számára, hogy összefogja Európát, tehát tulajdonképpen hogy egy jogi nyomon követése lehet egy, vagy igazságügyi nyomon követése egy személynek, aki európai másik tagállamába megy. Emlékszem arra, hogy nagy szavakkal üdvözöltem ezt az együttműködési eszközt, a megelőzésnek az előrelépését, az áldozatok védelme területén történt előrelépés akkoriban. És tulajdonképpen most nagyon szomorú és megdöbbent vagyok, hogy csak hét ilyen e, európai védelmi határozatot alkalmaztak eddig. Tehát meg kell vizsgálni, hogy miért van ez a kudarc, milyen elemei vannak, hogy gyönge az együttműködés a tagállamok között, vagy a tanács munkája nem jó. A válasz az nem itt van, hiszen mindenki elvégezte a munkáját, mindenki érti, hogy mi az értelme ennek a dokumentumnak, hiszen Európa az állampolgárokért van, de ugyanakkor tudjuk, hogy mik a kihívások, és javaslunk megoldásokat egy, erre, és a női elleni erőszakkal kapcsolatban tartunk különböző találkozókat, és minden tagállam elismeri, hogy bizonyos tagállamokban méltatlan a helyzet. De akkor nem kéne ennek ilyen nehéznek lennie, de akkor szükség van arra, hogy a tagállamok szintén konkrétabb megoldásokat hozzanak. A hozzáadott értéke ennek az eszköznek nyilvánvaló, de felmerül a kérdés, hogy hogy az intézmények tulajdonképpen milyen célt szolgálnak, hogyha évekig, hónapokig vitátkozunk egy eszközön, és aztán annak semmi haszna. Tehát úgy tűnik, hogy ez nem ad választ az erre, a, erre a problémára, és nincsenek ott a megfelelő elemek, tehát fontos, hogy hajtsák végre, és hogy válaszokat adjon a nők, vála, nők védelme területén. Thank you and... Köszönöm. Az Európai Bizottságnak is szót adok, amennyiben kérik. Köszönöm szépen. Nyicka, az Európai Bizottság igazságügyi főigazgatóságáról. Még egyszer köszönjük szépen az Európai Parlamentnek a kiváló jelentést, egy nagyon átfogó jelentés ez. Nagyon komolyan vesszük az összes felvetésüket, eh, amit elmondtak itt a jelentésben, és az aggályokat is osztjuk, amelyet amiket megfogalmaztak ezen fontos eszköz nem kielégítő alkalmazásáról. Az Európai Bizottság számára a megfelelő átültetés és alkalmazás mindkét jogszabály esetében, tehát az irányelvről beszélek és a rendeletről is, rendkívül fontos tehát mind a két jogszabály végrehajtása, és prioritást is élvez. Ha az irányelvről beszélünk a határozat kapcsán. Sokat dolgoztunk az elmúlt hónapokban a korrekt átültetést vizsgálva, és elmondhatjuk, hogy az összes tagállam esetében, ahol megtörtént az átültetés, elmondhatjuk, hogy ez végleges, tehát nemzeti intézkedések megszülettek, és el is juttatták a híreket hozzánk, és ezek után megszületik ez a jelentés is majd az eszköz alkalmazásával, és a személyek és veszélyben levő, veszélyeztetett személyek is szerephez juthatnak és vállalhatják ezt a határozatot. 2018-at követően fokozottabban, mint eddig és hát komolyan vesszük, mint mondtam, ezeket a megfontolásokat a tudatosítással kapcsolatban az EPO esetében és a információterjesztés esetében is. Ezért aztán elmondhatom, hogy úgy döntöttünk az Európai Bizottságnál, hogy létrehoztunk egy eh, megfelelő és eh, erre szolgáló sarkot, az úgynevezett áldozatok sarkát, és a nemzeti hatóságokat meg lehet ott találni, majd amelyek hatáskörrel bírnak ilyen kérdésekben, az EPO ügyében, és így próbáljuk más ügyekben is szorgalmazni az alkalmazást az összes EU nyelven, és egyszerűen hozzáférhetővé tesszük az összes információt. Nagyon sok információnk van már, például a polgári ügyekkel kapcsolatban a védelmi határozat esetében, és ugyan ezt kívánjuk elérni az bűncselekmények esetében is, vagy büntetőjogi kategóriák esetében is, és a nemzeti szakértőket is elmondjuk majd, hogy kik foglalkoznak ezzel. Január 29-én egy magas szintű ülés lesz, ahol a nemzeti szakértők lesznek jelenni, akik értenek az áldozatok jogaihoz, és ezt a problémát próbáljuk tudatosítani ezen keresztül, és megosztjuk természetesen mindent elmondunk a jelentés készítőinek is, hogy hogyan tudjuk a legjobban elérni, hogy áldozatok és veszélyeztetett személyek tényleg profitáljanak ezen rendkívül fontos eszközből. Köszönöm szépen. Visszaadom a szót a előadóknak. Poszt képviselőasszony. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen sokat nem kell elmondanom kiegészítésképpen. Sok mindent elmondtam a bevezetőmben, a probléma nagy, és hét ilyen védelmi határozatot hoztak csak meg, de 140 ezer nemzeti szintű határozat született ezen idő alatt, és európai szinten 7 darab. Ez pontosan megmutatja, hogy mi a probléma, és amit mi is aláhozunk a jelentésünkben. Vagyis mit történnie kell valaminek, lépni kell, örülök annak, hogy az Európai Bizottság is elmondta, hogy az elmúlt hónapokban is kész volt még arra, hogy információkat adjon, és ezt jó együttműködés jelének tartom. Szerintem a kérdés egy prioritást élvező kérdés kell, hogy legyen. Rengeteg európai polgár van, akik erőszakkal szembesülnek. Persze köszönöm az árnyék előadóknak is a munkát, és Terézának mindenek előtt, mert nagyon jól működtünk együtt. Minden problém nélkül köszönöm szépen. Jiménez Beszeril kolléganő. Köszönöm, köszönöm szépen az előadónak, a társelőadó kollégámnak mindenek előtt posztképviselő asszonynak. Ő is már mondta a legfontosabb dolgokat, köszönöm az árnyék előadóknak, és mindenképpen üdvözlendőnek tartom, hogy az Európai Bizottság már gyűjti az adatokat, és hogy a problémát igyekeznek konkrétizálni, mert eddig nagyon kevés anyag állt rendelkezésre Örülök, hogy az az úgynevezett áldozatok sarka, sar, sarka részre jön, és hát mindenképpen védeni kell az áldozatokat. Azt hiszem a kolléganőmnek igaza van, amikor azt mondja, hogy ez az irányelv nagy elvárásokkal együtt született, és távolról sem állítom, hogy megbukott az irányelv, nyilvánvaló nem volt meg a kellő politikai hátszél, és különböző részeket, láncszemeket kell megalapítani a rendőrségen, a bűnözőszerveknél, a bíróságoknál, stb. Nem mérték fel mindeddig, hogy milyen jelentős eszköz született. Az áldozatoknak van a problémáik, gyakran nem jelentik fel például félelem miatt az elkövetőket, és itt tehát a félelem hátteréből kiindulva azt kell látni, hogy nem kérik ezt az áldozatok, mert ők ugyanott élnek, ahol az elkövető. El kell mondani ezeknek az embereknek, hogy utazhatnak, hogy, tag, hogy elmehetnek külföldre is, mert ott is élvezik a, ezt a védelmet. Vagyis sok lehetőség van arra, hogy ezt megtegyük És mindenek előtt arról van szó, hogy támogatni kell az áldozatokat, és igyekezni kell segíteni nekik. Gyakran teljesen védtelenek. Ezzel kell, szembe kell tennünk valamit. És úgy gondolom, nagyon nehéz feltételezni, hogy hét ilyen európai eset van csak és négy volt talán Olaszországban, egy-egy Németországban, Nagy-Britanniában és Franciaországban, de azért ezek nagyon meglepő adatok. Köszönöm szépen Teréza és Soraya, és az árnyék előadóknak, és a módosítók határa december 7-e. Köszönöm szépen az együttműködést a FAM és a mi bizottságunk között, a LIBE között. Ez egy jó együttműködés volt szerintem. Köszönöm még egyszer. Ezzel a napirendi pont végére értünk. Thank you to all our colleagues. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett az eszmecserében. So, colleagues, Libé carries on. A Libé bizottság ülése folytatódik a 12-es napirendi pont Ezúttal az európai migrációs hálózatról fog nekünk beszámolni néhány kollega. So colleagues, we go straight to point 12 and this... Tehát 12-es napi rendi pont európai migrációs hálózatról szóló tanulmány az állampolgárok illegális foglalkoztatásáról az Európai Unióban. Julian Tangerman a vendégünk az EMH Németországi kapcsolattartó pontjának szakembere. Ő fogja nekünk bemutatni azt a tanulmányt, amely az illegális foglalkoztatással foglalkozik, a nemzeti jelentéseket is összefoglalva. Áttekintést ad ez nekünk arról, hogy 2009 óta az EU saját irányelvét hogyan alkalmazza a harmadik országból származó állampolgárok vonatkozásában, és milyen legális bevándorlási lehetőségek léteznek, ezeknek a végrehajtása hogyan működik, és milyen típusú szabálytalanságok okozzák a legtöbb gondot, és milyen legális migrációs bevándorlási lehetőségek vannak. 10-15 percben tudom megadni Tangerman úrnak a szót, utána pedig kérdéseket lehet majd neki feltenni. Összesen fél óránk van erre a napi rendi pontra. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Kérem, tartsa meg előadását. Köszönöm szépen, üdvözlöm Önöket, köszönöm a meghívást, és ezt a kedves bevezetőt, és a szakbizottság tagjainak, hogy az Európai Migrációs Hálózatnak lehetőséget ad, hogy bemutassa felmérését a harmadik országokból származó állampolgárok európai illegális foglalkoztatásával kapcsolatban. Tangermannak hívnak, kutatóként dolgozom a német IMH-nál, a Németországi Kapcsolattartó Pontnál, menekültügyi kérdésekkel foglalkozom. 28 ilyen kontaktpoint van a tagállamokban, vagy egyetemeken, vagy önálló hivatalokban, vagy nemzetközi szervezeteknél vannak ezek elhelyezve, és hálózatszerűen együttműködnek egymással és az Európai Bizottsággal. A 28 contact pointból 23-at kérdeztünk meg. Íme az eredmények kiadtunk egy összefoglaló jelentés, 125 oldalon ez nyilvános. Ez a nemzeti jelentéseket tartalmazza erről nem mondanék többet, mert hiszen a nemzeti jogalkotások szerint különböző a helyzet. Én csak az európai szintről szeretnék beszélni. Miért döntöttünk úgy, hogy az illegális foglalkoztatással egyáltalán foglalkozunk? Hát egyfelől van egy direktíva, irányelv, amely az illegális foglalkoztatással szemben 2009-ben óta szankciókat tartalmaz, de hát gazdasági megfontolások is a háttérben vannak, hiszen az illegális foglalkoztatás az állam bevételeit szipolyozza, az adófizetők pénzének hatékony elköltését csökkenti, esélyét csökkenti, és ráadásul ezek az illegálisan foglalkoztatottak gyakran kizsákmányoltak, és ez az Európában szokásos emberi jogi szociális jogokat sérti. Vannak tagállami szintű intézkedések eh, a harmadik országokból származó illegális foglalkoztatottakkal szemben, és vannak pozitív gyakorlatok, bevált gyakorlatok, amelyek megosztásában mindenki érdekelt. Vagy a foglalkoztatási, vagy migrációs törvényekben vannak ezek az intézkedések megfogalmazva. Vannak olyan harmadik országban járó polgárok, akik soha nem feleltek meg, vagy a követelményeknek, vagy már lejárt a tartózkodási engedélyük, és mégis maradtak. És vannak olyanok, akik ugyan legálisan tartózkodnak, de illegálisan dolgoznak az Európai Unióban nem tartoznak ebbe a körbe a kiküldött munkavállalók és a vállalkozók. A tanulmány négy területtel foglalkozott, a megelőzés lehetőségeivel, azzal, hogy hogyan lehet feltárni ezeket az illegális foglalkoztatási helyzeteket, magukkal a szankciókkal és hatásaikkal, és a harmadik országból származókra gyakorolt hatásukkal. szeretném a legfontosabb megállapításainkat kiemelve itt elmondani. Ami a megelőző intézkedéseket illeti, a tagállamok sokféle eszközzel rendelkeznek, de ezek két csoportba sorolhatók. A potenciális foglalkoztatókon keresztül, és konkrétan a potenciális foglalkoztatottakon keresztül hatnak ezek az intézkedések. A tanulmányunkat megelőzte sok egyéb felmérés. Valamennyi tagállam azt jelezte számunkra, hogy nagyjából egyenlő arányban érvényesülnek ezek az intézkedések. Az eljárás általában az, hogy bejelentés érkezik egy hatósághoz az illegális foglalkoztatásról, és ilyen esetben eljárnak a hatóságok. Egyes tagállamok elmondták, hogy partnerségi kapcsolatban vannak bizonyos szervezetekkel, szakszervezetekkel, más országokkal, az ilyen esetek közös feltárása érdekében, de ez sporadikus volt. A tagállamok a siker zálogaként a foglalkoztatói oldalon azt jelölték meg, hogy elrettentő hatása van a szankcióknak, és hatással járt, pozitív hatással járt a partner kapcsolatok, formális és informális partner kapcsolatok működtetése, az adatcsere nemzeti és nemzetközi szinten, ami a foglalkoztatottak szintjén ö, általában a tanácsadó ö, szervek segíthetnek a, a szabálytalan foglalkoztatási körülmények felszállás, felszámolásában, a foglalkoztatottak tájékoztatása révén. Ha a megelőzés nem működik, akkor elkezdődik a felderítés, a nyomozás. Ez egy bonyolult, összetett feladat, többféle szerv is kompetens, általában a munkaügyi hatóságok első körben végzik ezeket a vizsgálatokat szúrópróbaszerűen, de sok országban más szervek, például a vámhatóság is együttműködnek. Ezek a, a vizsgálatok általában a, a foglalkoztatás jogszerűségét vizsgálják. Finnországban például van egy specifikus rendőrség egység, amely ezzel foglalkozik. Kockázatelemzés alapján jelölik ki a szúrópróbára kijelölt területet a 14-es cikkely alapján. Egy kivételről minden tagállam így jár el. A legtöbb tagállamban van egy nemzeti tervezése ezeknek a vizsgálatoknak. A cégek mérete egy rizikófaktor, a tipikus ágazatok, ahol külföldieket szoktak alkalmazni, illetve hát a lakossági bejelentések gyakorisága rendelkeznek a tagállamok egy hotline al általában, ahol bejelentéseket lehet tenni. A vizsgálatok során kiszáll a hatóság a munkahelyre, ott meghallgatja az ott dolgozókat. Egyes tagállamokban a iratokban való betekintési joga is van ezeknek az ellenőrző hatóságoknak. Több országban kiderült, hogy kevés az ilyen ellenőrés, súlyos elmaradásban vannak. Mekkora a probléma nagysága? Nagyon nehéz felmérni. Nem tökéletesek és teljesek a statisztikák, és nem egyforma metodika alapján készülnek az adatgyűjtések. Tehát az összehasonlíthatóság sajnos gond. Továbbá a jogszabályok sem egyformák, és vannak rej, mindig lesz egy rejtett része a problémának, soha nem lehet azt teljes körön feltárni, és ez nagyon függ a jogérvényesítés, végrehajtás jellegétől is. De bizonyos dolgokat tudunk ezekből a próbákból, de hát ezek csak előzetes következtetések, nem teljesen konkluzívak. Egy biztos, hogy a tagállamonként nagyon nagy eltérés van az így foglalkoztatottak száma és köre tekintetében, de ezek az emberek többségileg férfiak, 25-35 évések, a középméretű cégek alkalmazzák őket tipikusan, és az építőipar, a turizmus és a szolgáltatóipar a legveszélyeztetettebb vagy fertőzettebb. Az a munkáltató, akit illegális foglalkoztatáson kapnak, nagyon különböző szankcióknak van kitéve a tagállamokban, itt az ábra azt mutatja, hogy a különböző szankciókat hány ország alkalmazza, pénzbírság, börtön, ö, eszközök elkobzása, eltiltás állami kiírásoktól, bezárás, stb. stb. És nagyon különbözik a tagállamtól, hogy mekkora a feltárási arány, és hogy melyik szankciók dominálnak a leggyakoribb a pénzbírság és a börtönbüntetés, előfordul az örökre való bezárása, a működési engedély ideiglenes vagy végleges megvonása. Az egyes tagállamokban teljesen másképpen látják ezeket az intézkedéseket. Kilenc tagállam esküdne, hogy a pénz, pénzbírságoknak jó elretentő hatása van, más országokban ezeket nem találják elég szigorúnak. A így szerezhető profittal nem arányosak ezek a pénzbírságok. Az elretentő hatás attól is függ, hogy mennyire tartják be a saját jogszabályokat a tagállamok, és hogy hogyan alkalmazzák őket. A tagállamok beszámoltak arról is, négy legalábbis, hogy nehéz az illegális munkavégzés feltárása, mert eléggé ügyesen elleplezhető. Egy tagállam pedig azt mondta, hogy súlyos erőforrás, emberi erőforrás hiányosságok miatt nem tudják ellátni feladataikat. De a pozitívumokat is megfogalmazták, az integrált közös jogi alapon együttműködésben megvalósuló feltárás hatékony tud lenni, és jó, hogy van egy polgári bejelentő rendszer a civil társadalom részéről. Mi történhet azokkal, akiket illegális foglalkoztatottságon kapnak, vagy ki, ki megtalancolják őket, esetleg ö, ideiglenesen fogságba is kerülhetnek, bírságot kaphatnak, ö, kereskedelem áldozataiként azonosítják őket, megvonhatják tartózkodási ö, engedélyüket, illetve korábban megkapott állampolgárságukat. de nagyon sokféle helyzet van, attól függően, hogy a tagállam és az adott személy ki és mi, nagyon különböző kimenetek lehetségesek. A tanulmányunk azt, mutatta ki, hogy a legtöbb tagállamban a jogszabályok alapján az illetőt kiutasítják, 23 a 28 tagállamból ezt tekintette a legfőbb szankciónak, megvonhatják tartózkodási vagy engedélyét, vagy megvonhatják állampolgárságát, ez kilenc országban gyakorlat. A ki nem fizetett adók és bérek miatt a foglalkoztatót kompenzáció fizetésére kötelezhetik, tehát bírság megfizetésére. 20 tagállamban létezik ilyen, amennyiben volt egyáltalán szerződése a munkavállalóval. Lehet bírósági elé citálni őket a szankciókról szóló irányelv alapján, de ez viszonylag ritkán történik meg, mert a harmadik országból származók gyakran nem működnek együtt a hatóságokkal, nem jelentik a saját illegális foglalkoztatásukat, esetleg menet közben javítják a papír nélküli munkavállalók körülményeit, és vagy nem képesek jelenteni, hiszen nem beszélik a, az adott állam nyelvét. Ami az szerzést illeti ezekről az illegális munkavállalókról, 12 tagállam azt jelenti, hogy ők megfelelnek a hatos cikkből rájuk háruló feladatoknak, és tájékoztatják őket a kiutasítás előtt, amíg tart a foglalkoztatás, addig pedig több tagállam a foglalkoztatót feljelentő mechanizmusokat működtet, amit a illegálisan alkalmazottak büntetlenül igénybe vehetnek. E, erre is vannak példák a sikertörténetekre, illetve az NGO-k tájékoztatják az illegálisan foglalkoztatottakat jogaikról, ez egy jó megoldásnak tűnik. Összességében a tanulmány azt mutatta ki, amit az európai 2015-ös tanulmány is már leszögezett, hogy az illegális foglalkoztatás ellen intézkedéseket fokozni kell, a legfontosabb ilyen intézkedések lehetnek az, hogy jobban működjenek ezek a bejelentési mechanizmusok, és tájékoztassuk a, ezeket az emélyeket a jogaikról. Javítani kell a felderítési arányt, és ha szükséges, akkor az adott országban a humán erőforrásra való ellátottság, az adatok minőségét és összehasonlíthatóságát, és a szankciók lefedési lefedettségét és hatékonyságát. A gyakorlati végrehajtásuk a szankcióknak fontos előrelépést hozhatnak. Összességében a 18 tagállam tekintetében azt állapítottuk meg, hogy minden tagállam harcol a maga módján a probléma ellen. 2016-ban 18 tagállamban volt frissen elfogadott jogalkotás az illegális munkavégzés visszaszorítása érdekében. Ezzel akkor végére értem az előadásomnak, ezzel remélem, hogy néhány ö, fontos gondolatot sikerült kiemelnem a több mint száz oldalas tanulmány kijelentései közül, és várom a kérdéseit. Um, Nagyon szépen köszönjük. Többen kértek szót, parancsoljanak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük ezt az előadást. Tud valamit mondani a harmadik országbeli állampolgárokról, akik, tehát hogy milyen nemzetiségűek, akiket a tagállamok alkalmaznak illegálisan. És aztán milyen fajta foglalkoztatásról van szó, tehát milyen ágazatban dolgoznak ezek a állampolgárok, ugyanis ez valószínűleg különböző a különböző országokban. Például az én országomban az etnikai kérdések nagyon relevánsak. kolléganő. Azt hiszem, hogy tulajdonképpen már minden kérdésemet megválaszolták. Ugyanis van két csoport, akiknek nincsenek, tehát nincsenek dokumentálva, vannak azok, akik illegális bevándorlók, és aztán vannak azok, akik soha nem kértek tartózkodási engedélyt. Azt szeretném tudni, hogy a két csoport között tesznek-e különbséget, vagy pedig ezek mások a különböző országokban nálunk, az én országomban az irat nélküli emberek ott maradnak, mert nem mernek hazamenni, még akkor is, hogyha fizetnének is akar a hatáságok az országokban, akkor nagyon nehéz a helyzet számukra Svédországban, különösen a tél során. Ugyanakkor olyan országokból, vannak nálunk olyanok, ahol nem lehet menedékjogot kapni, tehát eljönnek Svédországba, és senki se tud róluk. Még azt se tudjuk, hogy hányan lehetnek. Tehát milyen különbségeket, hogyan dokumentálják ezeket a különbségeket és milyen biztosítékok vannak az iratok nélküli embereknek, eh, hogy, eh, hogy bizonyos jogokat kapjanak, eh, tehát munkavállalói jogokat is, ugyanis ez nagy problémát jelent. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Szeretném megköszönni Tangemar úrnak ezt az előadást. Én olasz vagyok, és Olaszország nem vett részt ebben a munkában, de eredetileg az igazságszolgáltatás és a bűnöldözési szervek nagyon sok munkát végeztek hogy a harmadik országbeli kizsákmányolt munka, munkavégzők helyzetén javasolnak, különösen a mezőgazdasági területeken, ahol kihasználták ezeket az embereket, a, a bűnszövetkezetek. A többi országban is ez a helyzet amikor a megelőzésről van szó, és ön említett több megelőző kezdeményezést, mind a munkaadók, mind a munkavállalók szempontjából. Ezek olyan kezdeményezések, amelyek most alakulnak ki. És a közvéleményben elsősorban a mezőgazdasági élelmiszeriparban egyre inkább felhívják rá a figyelmet. Tehát például Olaszországban a fogyasztók vigyáznak arra, hogy mit vásárolnak, nem csak egészségügyi szempontból, hanem tehát hogy most bio vagy más élelmiszer, hanem etikai szempontból is, tehát a termelés etikai aspektusait veszik figyelembe. Még egy kérdésem. A jelentés kérdése, hiszen azt mondta, hogy nehéz olyan kizsákmányolási esetekkel foglalkozni, ahol nem elegendő az ellenőrzés eszköze. Ugyanakkor vannak ennek más okai is. A munkavállalók sem jelentik, hogy mi történik, mert a következményektől, a, köztük a szankcióktól is férnek. Például, hogy elvesztik a tartózkodási engedélyüket, vagy fogva tartják őket. Tehát vannak-e intézkedések, hogy milyen módon támogatják ezeket az embereket, akik bejelentik ezeket a visszaéléseket? Köszönöm szépen. Elnézést kérek, az elejét nem hallottam, lehet, hogy már bizonyos kérdésekre kaptam választ. Szeretnék néhány kérdésre kitérni, amelyet a kollégák említettek a tipikus ágazatokkal kapcsolatban. Ha jól emlékszem, a jogszabályal kapcsolatban az, hogy elsősorban a munkafelügyeletekre koncentrált ez a jogszabály. Épp ezért az egyik kérdésem az, hogy ez a célpont pontos volt-e. Tehát, hogy a tagállamok valóban bizonyos ágazatokat megvizsgáltak-e, nyomon követték-e, hogy mi történik. Tehát ez az ágazati megközelítés hatékony-e. Például a vendéglátóiparban tudom, hogy vannak tagállamok, ahol még van elvégzendő munka például a munkaengedélyekkel kapcsolatban. Tehát a tagállamok a saját problémáikat is generálják. Ugyanakkor a forrásokat, az erre szánt forrásokat illetően a foglalkoztatási bizottságban is megvizsgáltuk, hogy amikor a tagállamokat a, a munkafelegyenlőtökről kérdezzük, akkor azt látjuk, hogy nem sok ö, támogatást kapnak valóban ez a helyzet? Tehát, hogy nem biztosítják a megfelelő támogatást. Aztán a fizetés vagy béreknek a behajtását illetően az eredeti kérdés az volt, hogy a tagállamoknak kellene kifizetni azt, amivel tartoznak, és aztán behajtani ezt a, az munkaadóktól. De ugyanakkor ez nem kerül bele a tagállamba, a, az irányelvbe. De vannak-e olyan tagállamok, amelyek ezt ilyen módon teszik? hiszen nehéz az embereknek maguknak megkapni például, amivel Brazília találko- tartozik nekik. Aztán a tagállamok alatt által megőrzött adatokat életen, tehát hogy mekkora a vállalat, milyen jellegű a munkaadó, vagy hogy hány ember, embert alkalmaznak ilyen módon, a nemzetiség nem. Tehát ezekkel kapcsolatban megőrzik-e, tartanak-e adatokat. Végül pedig vannak olyan tagállamok, ahol a harmadik fél bírósághoz fordulhat hogyha kizsákmányolják őket. Tehát hány tagállam van, ahol a harmadik fél ezt megteheti. Következő hozzászól. Én is szeretném megkezdeni az előadónak, Tangermannak az előadását. Nagyon érdekes a téma, hiszen itt illegális munkavállalókról van szó, akik más országokból jönnek az Európai Unióból, és gyakran látjuk a, ezt a problémát a, a médiában azt mondta, hogy szükséges szankcionálni a munkaadókat, akik alkalmazzák ezt a fajta munkavállalót, ez jó, és azt is mondta, hogy több tagállamban javul a helyzet. Ugyanakkor az illegális munkavállalókat, külföldi munkavállalókat is szankcionálni kellene, hiszen tudják, hogy illegálisan vállalnak munkát itt szigorúan kellene eljárni, hiszen nagy a munkanélküliség a tagállamokban, tehát ezért az illegális munkavállalást szankcionálni kell. Sajnos azt is mondta, hogy ugyan a szándékok jók, de nem biztos, hogy jó eredményeket lehet elérni az illegális munkavállalást illetően, hiszen a munkafelügyelések hiányoznak több tagállamban is. Tehát szeretném megkérdezni, hogy az Európai Uniónak milyen felelőssége van ebben a kérdésben. Ezzel kapcsolatban három megjegyzésem van. Az első, hogy nyilvánvaló, hogy a Schengeni megállapodás könnyített az külföldieknek a mozgásán, és ez a tagállamokat nehéz helyzetbe hozza. A második megjegyzésem az Európai Unió olyan politikát alakított ki, amely korlátozza a tagállamoknak a mozgásterét, tehát a közpénzek eszközét, tehát a munkafelügyelőségek nem lesznek megfelelően támogatva. Tehát ma már ugye azért könnyű mossiratni a következményeit a mi döntésünknek. A harmadik megállapításom pedig inkább egy kérdés, hogy vajon vannak olyan lobbik, amelyek eh, profitálnak ebből az illegális eh, munkavállalásból, hiszen nagyon sok munkaadónak nyilván kevesebbe kerül az illegális munkavállaló, mint a legális. Tehát, hogy vannak olyan lobbik, eh, multinacionális cégek, akik befolyásolhatták ezt a helyzetet. Köszönöm szépen. Parancsoljon, kérem, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre. Köszönöm szépen a kérdéseket. Végig megyek most egyenként ezeken, vegyük a nemzetiségeket, az ágazatokat. Vannak adataink erre vonatkozóan, tagállamokra lebontva, de nem az összes tagállam rendelkezik ilyen adatokkal, ennyire felbontva. Azt hiszem, hogy az érdekes téma, hisz ez olyan tagállamokról van szó, amelyek egyelőre adtak adatot, tehát nem minden adat áll rendelkezésre mint már rámutattam, az ágazatokat illetően olyan ágazatokról van szó, ahol szükség van képzett munkaerőre. Az építőiparról szoktunk beszélni, idegenforgalom, vendéglátóipar, ezek a leggyakoribb ágazatok. Az a második kérdés a különbségekkel foglalkozott a menekültek esetében, akiket elutasítottak, ez szóba került, ugye? és vannak harmadik államokból származó emberek, akik egyszerűen azért jönnek, hogy dolgozhassanak, eh, és ez eh, lehet illegális adott esetben. Itt eh, a tanulmányunkban vizsgáltuk a különbségeket, a német esetről tudok beszélni, és a német adatok állnak rendelkezésre, és hát a média sokat foglalkozik ezzel a kérdéssel, de empirikus tanulmány nem született valójában, ahol megtörténne ez a szétválogatás a csoportok szerint. hát egyszerűen ismerethiányunk van ebben a kérdésben. Ami pedig a garanciákat illeti, ez többször felvetődött ez a kérdés. Természetesen az irányelv panasz mechanizmusokat is tartalmaz, és a tanulmány azt mutatja, hogy ezek a panaszmechanizmusok különböző módon indíthatók be a tagállamokban. Vannak jó gyakorlatok, például Belgiumban egy ilyet alapítottunk meg, ahol harmadik államok polgárai elmetnek a munkaügyi hivatalba is akár, és, és a jogaikat ott megvédik, és úgy, hogy nem adják tovább az adatokat, és gyakorlatilag a, a, a foglalkoztatók ellen panaszt tehetnek. Ez egy fontos garancia, és nagyon gyakorlatilag alkalmazható. De látunk olyat is, hogy a szakszervezetek, a civil szervezetek sokat tesznek az ilyen munkavállalók érdekében elment. Svédországban láttunk erre példát, vagy Ausztriában, ahol a, a központokban megjelennek, és vannak olyan fizikai terek, ahova elmehetnek, ezek a dokumentum nélküli dolgozók, eh, és ott támogatást kapnak, tanácsokat kapnak, és hát megfogalmazhatják, mit szeretnek, mi zavarja őket, ami pedig a bűnszervezeteket illeti, hogy ezek aktívak lennének ezen a területen. A tanulmány ezt a témát így külön nem vizsgálta, de, de volt egy ilyen jelentés a spanyol kapcsolattartó pont részéről, hogy a bűnszervezetek egyre inkább beszivárognak erre a területre. Ami a megelőzést illeti, figyelembe kell venni, hogy a fogyasztók és általában a közvélemény foglalkozik ezzel, és de külön pénzt erre nem szánunk, nincsen kampány ilyen értelemben, de mégis meg lehetne tenni, hogyha lenne igény rá. Egy további kérdés, amit a kollégák ismételtek harmadik felekkel kapcsolatban. Mit panaszt tethetnek? Igen, ezt megtehetik. A harmadik felek felléphetnek a harmadik államokból származó mm, munkavállalók érdekében erre van lehetőség, de a részletesebben nem tudok belemenni, de a jelentés tartalmazza ezt, hogy erre lehetőség van. Ami pedig hogy a célzott megközelítés hogyan működött. Ez azt hiszem, hogy ez egy sikermodell. Az, hogy célzottan kerestük meg bizonyos ágazatokat, és ami a hatékonyságot illeti, a felügyelet hatékonyságát, a harmadik államok polgárai, akiket feltártak, azt kell, azt kell, hogy mondjam, szám szerint ez nem tartozott a mi feladatunkhoz, mi erre nem tudunk kielégítő választ adni. Ami a forrásokat illeti, válaszokat kaptunk számos tagállamban, de hát persze nem mindig kielégítőek ezek, de hát el kell, hogy mondjam, ezt több tagállam felvetette a nemzeti van, de erre nem fókuszáltunk. Az adatokat illetően, amelyek a tagállamoknál vannak, Hmm. mondjuk nemek szerint megoszlás, többi, vagy egyéb kategóriák szerint vannak, akik agregálják az adatokat, és van, feldolgozzák tehát ezeket, van, ahol kevésbé. Ez tagállamunként különböző, amikor jelentést tesznek. Az Európai Bizottság igyekszik együtt működni a tagállamokkal abban, hogy javuljon ez a jelentéstétel, és azt gondolom, hogy minél jobb a jelentéstétel, annál célzottabban lehet felügyeleti munkát végezni, és ez az adatokkal függ össze. Tehát ez egy ördögi kör is valahol, mert ugye az adatok nélkül ez, vagyis az adatminőség javítása mindenképpen hozzájárulhat a jelenség kezeléséhez. Az utolsó kérdések itt szerepelnek a listámon harmadik eh, államok polgárai, mint eh, eh, leírtam, a tagállamok joga, hogy adott esetben szankciókat alkalmazzon, de fontos a harmadik államok polgárai számára is, hogy fellépjenek az érdekeikért, és nem vizsgáltuk, hogy hány eh, harmadik állambeli polgár rendelkezik információval, eh, vagy nem rendelkezik információval, amikor felveszi a munkát, eh, hogy mi illegális, mi nem, de Abból indulunk ki, hogy ez a személy ebben a helyzetben csak kellő ismeret birtokában léphet, és itt lenne nagyon fontos, hogy megnézzük, mikor adnak információt mondjuk a tagállamok. A tagállamok már esetenként bevezették, hogy már a felügyelet során tájékoztatni kell a harmadik állampolgári, de hát ez egy kicsit később persze, de vannak kontaktpontok, hatóságok, akik igyekeznek ezeket az információkat eljutatni. Szlovákia és Franciaország is ezt teszi. Ami a lobbit illeti, a lobby tevékenységet, a harmadik államok polgárának foglalkoztatása során ezt nem vizsgáltuk a tanulmányunkban. Információk nincs is hozzám. Remélem, hogy az összes kérdésre reagáltam. Ha nem, akkor kérem, hogy szóljanak. Köszönöm Tangerman úrnak az előadást, köszönöm a képviselőknek, hogy kérdéseket tettek fel, és részt vettek ezen az ülésen a mai napon. Ez valóban eh, fontos volt, az eh, a kék kártya irányelv végrehajtásában ez egy fontos eh, információforrás. Ezzel köszönöm szépen, hogy eljött. Kedves kollégák, egy további napi rendi pontunk van még, mielőtt szavaznánk. Ez az utolsó megbeszélő való téma, a 13. napi rendi pont. Ez egy Eurodac frissítés az információknál, és az előadóra várunk. Úgy eh, kérem, hogy tájékoztassanak. Okay, so we're waiting for... Uh, nobody's interested, it's fine. Senki nem, érdeklődik. Senki, senki nem érdeklődik, úgy látom a téma iránt. I understand that Mrs. McAvey will be here in two minutes. Hát várunk még két percet. Használjuk fel ezt a fantasztikus lehetőséget, hogy partizunk, vagy beszélgessünk. Addig, szóval jön az előadó csak két perc múlva. Okay, I'm reliably informed she'll, uh, Mrs. McAvey will be here in two minutes, and then we can have an update on the Eurodac. Az Eurodacról hamarosan szó lesz, utána pedig szavazunk. Mindenki hozza szavazókártyáját, és legyen itt. Köszönöm türelmüket. Thank you.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 il a la commission. Non, non, je ne je prends pas. Where are we? 17 So colleagues, um, we're going to resume on point... A 13-as napi rendi ponttal folytatjuk, megérkezett az előadónk csak hát be kéne tartanunk az időtervet, 17 45-re van kiírva a szavazás, azt előbb nem kezdhetjük el. Na, rövid beszámolót hallunk akkor most az Eurodakról. Az Eurodak rendelet megújításáról Monika McAvey a háromoldalú egyeztetésekről fog minket tájékoztatni, hogy hol tartanak azok. which, as we all know, includes eight legislative files on Eurodac. I think there have been three... Az Eurodac irányelv átdolgozása kapcsán folyamatos tárgyalások zajlanak. Az észtelnökség alatt már három egyeztetés volt és még két-három oldal egyeztetés várható az észtelnökség alatt. De Makovely asszony jobban tudja, tessék. Tehát legyen rövid ez a beszámoló, mert 17.45-kor szavazunk. Beszámolnak akkor, asszonyom? Hány percem van? Öt percet tudok adni. Jó. Ahogyan is elmondta, három, három egyeztetésünk volt, politikai háromoldal egyeztetésünk. A holnapit sajnos el kellett halasztani jövő hétre. Többnyire megegyeztünk előzetesen több fő témában. Ezek közül kiemelném a az Eurodac adatok összehasonlíthatóságára és a biometrikus és alfanumerikus adatok kezeléséről szóló fejezet tekintetében. Because as we all know... A jelenlegi rendeletben megvan az átállás menetrendje, de technikai okokból az Europol nem tudott előrelépni sokáig. A fogvatartás feltételei is módosulnak a harmadik országban származók fogvatartása tekintetében, a nemzeti jogalkotással összhangban kialakítandó európai szabályozásról van szó, amely az emberi alapjogokat figyelembe veszi. A, a kiskorúak védelme azonban meg kell, hogy valósuljon. Ez egy fontos téma a parlament tárgyaló delegációja szempontjából tárgyalnunk kell még arról, hogy hogyan kell eljárni, ha, ha, valakinek a biomet, ha valaki megtagadja a biometrikus adatok levételét, de közel jutottunk a megállapodáshoz az adat megtartási időszak tekintetében. A LIBE bizottság 5 évet, a bizottság 10 évet javasolt. Jelenleg is 10 év van, de úgy néz ki, hogy kompromisszumra fogunk jutni ebben a témában. Még várjuk a tanács hivatalos álláspontját az elnökség álláspontját a tanács álláspontjáról. Az egyeztető tárgyalások jó irányba haladnak, nagyra értékelem az észt elnökség jó szándékát, együttműködő szándékát. és remélem, hogy még az észt elnökség alatt megegyezésre jutunk. Még két-három adagú egyeztetésünk lesz decemberben. Ezeken kell megállapodni. Ugye elég rövid voltam, köszönöm. Okay, thank you very much, uh, Mrs. McAvey. Köszönöm szépen, McAvey asszony. Az árnyék jelentéstevőkből szóval valaki szeretne hozzászólni? Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Claude. Nem sok időnk van. Előadónk elmondta, hogy egy-két kérdés tekintetében előrelépés történt, és ezt az észt elnökségnek, a bizottságnak, a konstruktív hozzáállásoknak köszönhetjük, ez igaz. Egy fontos téma, amiről a kolléganő is beszélt, azonban szerintem további kidomborítást igényel, az ugyanis, hogy az Europolt fel kell hatalmazni arra, hogy ne kelljen Hollandián keresztül közvetetten elvégezni az adatgyűjtést, összehasonlítást, hanem ezt közvetlenül megtehesse. Vitatott téma még, és én viszont nem vagyok abban biztos, hogy ez még az észt elnökség alatt megoldódik, az ugyanis, hogy mi legyen az új nyomatok levételének minimális életkori határa, kiskorúaktól lehessen-e új lenyomatot venni, kiszámít ebből a szempontból kiskorúnak, lehet-e kényszerrel kiskorúaktól új lenyomatot venni. Ez egy olyan téma, amiről a három egyeztetéseken még beszélni kell, és ahol szerintem korán sincs egyetértés, és amelyről nem mondhatjuk azt, hogy hamarosan megoldódna a kérdés, mint ahogy az adatok tárolási idejére vonatkozóan is eléggé különböző vélemények érvényesülnek. Ugye a mi bizottságunk öt évet javasolt, a tanács és bizottság tíz évig megtartaná az adatokat. Arra való hivatkozással, hogy a Dublini szabályok ezt követelik, amit én viszont furcsállok, mert ugye pont most akarjuk megváltoztatni a Dublini szabályokat, tehát nem tudom, hogy miért kéne ahhoz ragaszkodnunk. Tehát erről még szerintem bőven lesz vita. Egyébként pedig hát nagy várakozással nézek a még hátralévő két-három oldal egyeztetés elébe. thank you. Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük Makovai asszonynak. Nyilvánvaló, hogy még munka van, és a három oldalú megbeszélések is ezt világossá tették. Nagyon szépen köszönjük nyilvánvalóan vannak még kihívások, amelyre meg kell találni a válaszokat. És itt most akkor befejezzük a, az eszmecserét, mert négy percünk van csak e, már. Köszönjük, értjük, hogy még mindig e, vannak kihívások. Jó, kedves kollégák, akkor négy perc múlva szavazásra kerül sor. És eh, kérem készítsék elő az elektronikus szavazókártyáikat.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 Készen állnak? Felkészültünk kollégák a szavazásra. Csak szeretném megemlíteni, ez meglehetősen rövid, de kompromisszumok nélküli szavazás, ezért kérem, nagyon figyeljenek valamennyien. Nem igazán tudjuk előre, hogy hogy alakul majd, lehet, hogy egy kicsit lassabban megy a szokásosnál, nagyon oda kell figyelni. Mindenki figyel ezek után? Vagyis Quirk, which is um, we have an oral amendment. Let me just. Szó, szóbeli módosítás, jó. Amiről szól az egész a 2020 utáni éves pénzügyi keretről kialakított parlamenti álláspont előkészítése, Mónika Makovei az előadó, és kíván -e bármit bevezetésképpen szólni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jó együttműködést. Időnként ez nem mindig úgy alakult, szerettük volna is, remélem, hogy egy kiegyensúlyozott véleményt tudunk kialakítani a 2020 utáni költségvetésről. Köszönöm szépen! Van egy szóbeli módosító, amely valamikor a szavazás közepén lesz, nem tudjuk az eredményét előre. Ne, és ezért nem igazán átlátható a helyzet számunkra. Kérem, hogy mondják el a szóbeli módosított Roberta. Köszönöm szépen, Claude. Világosan szeretném tenni, mit akarunk, hogyha a hetedik cikket bevonnánk itt a szerződés szövegét vennénk figyelembe, a következő lenne. Felszólítja az Európai Bizottságot, hogy az Európai Unióról szóló szerződés hetedik cikkét vonja be, hogyha a tagállam súlyosan megsérti a jogállamiságot, és felszólítja a tanácsot, hogy vegye komolyan ilyen értelemben a saját felelősségét. Ha mindenki ezt meghallgatta, van-e kifogás? Nincsen kifogás, akkor köszönöm. Jume Julie. Elnézést kérek, nincs nálam a szavazókártyám, úgyhogy kérem, kézzel fog szavazni, számolják hozzá. A Plusz és mínuszt is tud-e jelezni majd, jó? Oké. Okay. Majd valaki akkor ezt regisztrálja itt a személyzetből. Jó, egyébként mindenkinek itt van a kártya, Mit mondtam, ez egy bonyolult szavazás lesz. Kezdjük meg a szavazást. Egyes módosító, megnyitom. Első része. Egyes első része. Megnyitom. Még mindig itt van a szavazás, ha bármiféle probléma lenne a kártyákkal. Jó. Lezárom. Elutasítva. Második rész az első módosítóból. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Négyes módosító, második rész megnyitom. Négyes második része. Mondom, bonyolult szavazás. Figyeljenek, még mindig itt van a szavazás. Most várom le. Lezárom, és elfogadtuk. Senki sem érintett meg lehetős többséggel született meg a döntés. Kicsit lassabb leszek. E, ne legyenek e, bosszusok emiatt. Jó, minden rendben van, vagy mi, a, mi történik? Mindenki átlátja a helyzetet, néppárt. Második módosító, megnyitom. Akkor szocialisták és demokraták. Lezárom. Elutasítva. Hármas módosító. Megnyitom. Hármas módosító. Lezárom. Elutasítva. Négyes első része. Megnyitom. Lezárom. El, elfogadva. Ötös módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Nyolcas módosító, első rész, megnyitom. Lezárom elutasítva. Nyolcas második rész. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Kilences módosító, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Tízes. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 11-es első része, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 11. második része. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 12-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 11-es. Módosító harmadik rész. Lezárom. Elfogadva. 14-es első része, megnyitom. Első rész tehát. Lezárom. Elfogadva 13-as módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadva 15-ös módosító, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 16-os első rész. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 16-os második rész. Megnyitom. Lezárom. El, elfogadva. 17-es, megnyitom. 17-es az utolsó mondat kivételével. Elfogadtuk. Az utolsó mondat a 17-esből, megnyitom, lezárom. Elfogadva. 18-as, megnyitom, lezárom kiutasítva. 19-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 20-as, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 21-es módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 23-as, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 24-es első rész, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 24-es, Második rész. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 25-ös. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 26-os. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 27-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 28-as. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 29-es. Megnyitom. Lezárom elutasítva. 30-as, megnyitom, lezárom, elutasítva. 31-es, megnyitom, lezáró, elutasítva. 32-es, megnyitom. Lezárom. El, elfogadva. 33-as, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 34-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 35-ös, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 36-os, megnyitom. Lezárom. Elutasítva 37-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadva 38-as, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 39-es. Megnyitom. Elnézést, nem. A, a 41-es. 41-es módosító. Megnyitom. 41-es módosító. Lezárom. Elfogadva. 43-as, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. negyven ötös, Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Elnézést elutasítva. 46-os, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 47-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 48-as, megnyitom. Lezárom. elfogadva. 51-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 52-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 53-as, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. És most a módosított szövegről szavazunk, név szerint szavazunk. The vote. Lezárom a szavazást. 40 7 arányban elfogadva. Gratulálni szeretnék az előadónak. Ezzel vége a szavazásnak, és ez egyben az ülés vége is. Egyebeknél nincs semmi jó.